szót. Chair, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! A demográfiai változás és a generációk közötti méltányosság, ez a jelentésem címe, és egy sor tanulmányon alapszik különböző álláspontokon az EU különböző tagállamai részéről. Számos megbeszélésen, itt az Európai Parlamenten belül, és használtam a lehetőséget, hogy az NGO-kkal és az EU bizottsággal is megbeszéléseket folytassak. Volt egy kis meghallgatás is az Európai Parlamenten belül, ez tehát a kiinduló pont. Örvendetes, hogy az emberek egyre tovább élnek, és általában egy, egészségesen élnek egyre tovább, hosszabb ideig aktívak, és joguk van arra, hogy a társadalmi életben erősebben részt vegyenek. Mindez kifejezetten kedvező fejlemény. Tehát én nem osztom azt a véleményt, hogy rossz a társadalom előregedése, én ellentétes véleményen vagyok. Másrésztről azt is tudomásul kell vennünk, hogy a születési ráták csökkennek, és ezáltal természetesen a kockázatok pénzügyi megosztása problematikussá válik, és egyes ügyeket nem tudunk fenntartható módon finanszírozni. Tehát fontos előzetesen beavatkozni, hogy elérjük hogy ne azt tegyük, ami sajnos az EU-egyes tagállamaiban történik, amikor is megpróbálják kiátszani az egyik nemzedéket, az egyik generációt a másik ellen, azt mondván, hogy az én érdekem fontosabb, mint a tiéd, nos, ez egy teljes mértékben téves magatartás. A nemzetékek közötti szolidaritást én úgy definiálom, hogy a hasznot és a terheket a nemzetékek között igazságos módon osztjuk el. EU szinten egy ilyenfajta politikát kell megvalósítanunk, oly módon, hogy a tagállamok tapasztalatait is felhasználjuk, egy nyílt és őszinte párbeszédet folytatva nemzetékek között a ö, polemizálás helyett, hiszen ez egy olyan helyzet kell, hogy legyen, amely ö, mind a két fél számára mm, előnyös. Egy ö, generációs mérleget kell megvonnunk, és ebből sok minden féle következtetést levonhatunk, mint például, mint például a fizetési áramlásokat, illetve azt, hogy milyen terheket kell közösen viselnünk. Fontos, hogy a törvények hatását, következményeit európai és nemzeti szinten megbecsüljük, felbecsüljük, és az ebből származó felismerések ne kerüljenek az irasztal fiókjába, hanem ezeket ültessük át a gyakorlatba. Tehát a törvények kihatásait láthatóvá kell tennünk, és ehhez kommunikációs platformokra van szükség. Nem csak a fiatalokat és az időseket kell bevonni ebbe, hanem a teljes társadalmat, hogy mindenki érezze, hogy a felelősség egy részét ő viseli a jövőbeni fejlődés szempontjából. Egy fenntartható ifjúsági garancia szintén szükséges, hiszen az ifjúság munkanélkülisége nagyon súlyos probléma, amely társul a kirekesztéshez, az emberi erőforrások pazarlásához, és megállapíthatjuk, hogy a fiatalok nem találnak szimpátiára, nem találják meg a megfelelő elismerést, éppen ezért szükség van erre az ifjúsági garanciára. Azt hiszem, hogy szükséges lenne egy ö, maximum 6 hónapos munkanélküliségi időszak után a fiatalnak egy munkahelyet, egy képzési helyet, egy gyakornoki helyet kellene felkínálni. Így módon az érintett képes lenne arra, hogy ö, újra a munkaerőpiacra vissza tudjon kerülni. Tehát ne csupán az államok teljesítményére várjanak a fiatalok, hanem maguknak is aktívan részt kell venniük ebben a folyamatban. Számomra ez a kérdés világos, hiszen évek óta foglalkozom szociális politikával. Azt is javaslom, hogy a fiatalok és az idősek szemére jöjjön létre egy európai kezdeményezés az 50 plusz csomag, hiszen nagyon nagy szükség van arra, hogy az 50 év fölötti korosztályt se rekesszék ki a munkaerőpiacról, hanem akarják őket, legyen rájuk szükség, integrálják őket a munkaerőpiacra, hiszen jó lenne az is, hogyha a fiatalokat és az időseket ugyanabban a csapatban, ugyanabban a teamben dolgoztatnák együtt, hiszen az egyeseknek nagy, egyeseknek nagy rutinjuk van, tapasztalatuk, másoknak pedig új elképzeléseik. Éppen ezért jó lenne, hogyha ilyen tímek jönnének létre, és így nemzedékek fölött átnyúló módon tudnának működni, és ez egy olyan megközelítés, amely nagyon sok hely még egyáltalán nem ismert. Éppen ezért politikusként meg kell próbálnunk a vállalatokat, a szociális partnereket, a szakszervezeteket egy ilyen kezdeményezésnek megnyerni, és gondoskodnunk kell a változásról. A munkadók, munkavállalók számára szintén ösztönzőket kell kialakítani, az 50 év feletti munkavállalók számára, természetesen csak azok számára, akik egészségügyi szempontból képesek a munkavégzésre, hiszen egyesek épp olyan dinamikusak, mint a 40 évesek, tehát nagyon sok változás történt a világban az elmúlt években, és azt hiszem, hogy fontos lenne ezeket a fejleményeket elismerni, és ezeket számot vetni. A, az idősebbek foglalkoztatását előmozdítani, ez fontos lenne, mint kezdeményezés, és itt a szociális partnerek, a szakszervezetek bekapcsolására szintén szükség van. Javasoltam, hogy a növekedés és foglalkoztatás területén vizsgáljuk meg, azt, hogy például az idősek gazdasága még mennyire kevésre ismert, hiszen például a termékek, a szolgáltatások alkalmazandók, illetve kiigazítandók az idősek igényeinek megfelelően hiszen az ifjú, ifjú vagy a fiatalok azt mondhatják, hogy ez az idősek érdekeit szolgálja az adott termék, és fordítva gyakran az idősek úgy érzik, hogy csak a fiatalok acélozzák meg a termékekkel, őket kirekeztik, és éppen azért ezen a területen szintén szükség van változtatásokra. Végezetül azt is fontosnak tartom, hogy az ellátás témáját is kezeljük. Van néhány jelentés itt a szakbizottságon belül, amelyben megállapítottuk, hogy a vidéki területekről való elvándorlás azért is történik, mert nincs esély ott a túlélésre, úgymond, hiszen hogyha polgárokkal találkozunk a helyszínen, akkor érezhetjük, hogy ez egy olyan fejlemény, amit egyszerűen nem vettünk tudomásul, ellene kell hatnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy a vidéki területeken milyen esélyek vannak, és gondoskodnunk kell arról, hogy a fiataloknak legyen esélye arra, hogy a vidéki területeken találjanak munkahelyet. Tehát itt mindenféleképpen változásról kell gondoskodnunk. Németországban például mindig át kellett, hogy éljem ezeket a problémákat, és azt hiszem, hogy nem elegendő, hogyha mindezt tudomásul vesszük, politikusként mindenféleképpen a fiatalokat és az időseket egyáltalán be kell kapcsolnunk a munk, egyaránt be kell kapcsolni a munkába. Például a gondozás az egészségügyi elő, ellátás területén hogyha megállapítjuk, hogy az nagyszüleinket megfelelően gondozzák, akkor nem csupán a családunkon belüli időseket kell gondoznunk, hanem más idősebb embereket is. És kérdés az, hogy valakinek van egyáltalán elegendő pénze arra, hogy az idős családtagjait el tudja látni, illetve gondoskodni tudjon róluk. Nem csupán az a fontos, hogy az idősek elmondhassák, hogy hogyan történt mindez a múltban, hanem fontos az, hogy figyelembe vegyük az ő szemléletmódjukat, elképzeléseiket. A fiatal például sokkal jobban bennak az interneten, mint mi, de azt is ki kell jelentenünk, hogy az új technológia nem korlátozódhat a fiatalokra. Tehát fontos az, hogy mindenki rendelkezzen hozzáférésre az internethez, az új technológiákhoz, és azt hiszem, hogy az idősekre szintén szükség van. Ezt nem csupán tanárként prédikálom a diákoknak, azt hiszem, hogy ezen a területen, az új technológiák területén valamennyien diákok vagyunk. Ezt nagyon fontosnak tartom kijelenteni. Azt hiszem, hogy ez a jelentés kísérletet tesz arra, hogy nem csupán az idősek nézőpontját, vagy a fiatalok nézőpontját veszi figyelembe, hanem arra törekszik, hogy a két ö, csoportot összefogja, hiszen nagyon sok közös vonásuk van. Hiszen, hogyha a szociális piacgazdaság ö, rendszerét nem akarjuk a történelem valamilyen a régi asztal fiókjába tenni, akkor azt hiszem, hogy egy hatalmas kihívás előtt állunk, amelyet meg kell oldanunk, és éppen ezért nagyon örülök már a következő vitának a kollégákkal. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Cornelissen asszony kapja meg a szót. Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök hogy a jelentés megszületett. Mert a demográfiai változás kiemelt jelentőségű. Sokat beszélünk a jelenlegi euró válságról, a gazdasági válságról, ugyanakkor a nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a demográfiai változás összességében óriási válsághelyzetet jelent, amely lóg a levegőben, és csak úgy előzhető meg, hogyha valamit teszünk. Mann úrnak annyit szeretnék mondani, hogyha megfelelően felkészülünk, és előre jelezzük a demográfiai változás hatásait, akkor tudunk ellene hathatósan tenni. És az idősebbek társadalom társadalmi hozzájárulásának a, az értékelése nagyon fontos, mert a, a gondozás, az önkéntes munka, amelyet ők biztosítanak, a társadalmunk nélkülük sehol nem tartana. És a nyugdíjak, a nyugdíjak területén megszületett, vagy meg várhatóan jövő hónapban elkészül a, a zöld könyvünk, és hogyha fent akarjuk tartani a nyugdíjrendszerünket, akkor el kell gondolkodnunk ezeken a kihívásokon. A, a kor alapján történő hátrányos megkülönböztetésen is el kell gondolkodni, mert a Hollandiában 80% a munkavállalók, munkáltatóknak jelezte, hogy 45 év feletti életkorú embert nem szívesen vennének fel, és 55 felett pedig gyakorlatilag kizárt Úgyhogy nagyon egyetértek ezekkel a megállapításokkal. És tetszik az is, hogy szerepel, hogy azok, akik nyugdíjasként és szeretnének tovább dolgozni, az előttük álló akadályokat le kell bontani. Tehát aki tovább szeretne dolgozni, jelen pillanatban sok akadályba ütközik, és nem lehetséges. Igazából a férfi-női esélyegyenlőség vonatkozást hiányolom, mert öregszik a társadalmunk, az időseket gondozni kell, a gyerekeket is fel kell nevelni, és sokan vannak a munkaerőpiacon, akik nincsenek a munkavilágában, és a nőkre hármas teher nehezedik, hogyha mindezt ő nekik kell a vállukon vinni. Tehát erre vonatkozom hathatós intézkedéseket kellene a gondozás megosztása érdekében, a nők, a férfiak és az állam közötti megosztás érdekében bevezetni. Tehát én szeretném, hogyha bekerülne a férfinői esélyegyenlőség vonatkozása is. Köszönöm szépen, és várom a többi kolléga véleményét. Yes, thank you. Um... Igen, köszönöm. Hosszú a szavazólistánk, úgyhogy arra kérném a hozzászólókat, elsőként Kastex asszonyt, hogy maximum két percre korlátozzák a mondandójukat. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy önökkel folytathatom, illetve az előadó segítségével a még előző ciklusban megkezdett demográfiai kihívásokkal foglalkozó eh, munkánkat. Gratulálok, és a jelentés készítőjének, Mann úrnak. Úgy gondolom, hogy egy átfogó alapra támaszkodik a jelentésében, és felöleli a demográfiai problémakör egészét. Nagyon sok mindenben messze menően egyetértek a megállapításokkal, különösen nagyra értékelem a win-win megközelítését, hogy kölcsönösen nyerjenek a résztvevők a problémák megoldása során. Érdemes kielemezni, hogy egy új megegyezés milyen hatásokkal járhat, hiszen a demográfiai kihívás az nem újdonság. Most már előttünk szerepel több éve ez a probléma. És konkrét lépésekre mégsem került eddig sor, késlekedünk. Az öregedés ráadásul egyenlőtlenül érinti az Európai Unió tagállamait, területeit. Különböző, eltérő következményekkel jár. Mert vannak olyan területek, ahol különösen koncentráltan jelentkeznek az időskorúak, vagy éppen a fiatalkorúak, eh, azok, akik még a nem munkaképes korban, vagy már nem a munkaképes korban vannak, és ez a demográfiai kihívás változatos megoldását igényli. Szembe kell nézni a következményekkel. Nagyon eltérőek a születési számok, és régiónként és tagállamonként. Tehát differenciáltan kell közelíteni a problémához. Első reakcióként előadó úrnak azt mondanám, hogy a családpolitikát kell górcső alá venni. És vannak itt elképzeléseink a megoldásra, jelesül a gyermekszülést igyekszünk ösztönözni. Elnök, kérjük, hogy fogja vissza időben az észrevételeket. Már csak néhány másodperc attól tartok, már annyi sem maradt. Úgyhogy kérem szépen, hogy tessék a, a végszót elmondani. A humán erőforrás terület a fő probléma. Ahogy ön is tudja, a fiatalok, a pályakezdők munkanélkülisége az egyik komoly probléma, a másik pedig az időskorúaké. Tehát igazi humán erőforrás politika kell ahhoz, hogy ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról ezek a munkavállalók, és ne hárítsák át az adófizetőkre ennek a terheit. Vagyis azt, hogy a pályakezdők és az idősek alul foglalkoztatott elnök, sajnos el kell, hogy vegyem a szót, meg kell, hogy vonjam, bocsánat. Bar, please. Bár, asszony, tessék. 9.30-kor szavaznunk kell, hat további hozzászólónk van még, tehát elnézést, ez a nehéz kötelesség. És megbeszéljük majd a módosítókat, hogyha benyújtották őket. Szerkesz úr. Sí, señora presidenta. <clears throat> Es obvio, pero al menos podría dejarle un minuto para que pudiera eh, hacer un pequeño... <clears throat> Igen, legalább egy percet megkaphatott volna a kollega, hogy összefoglalhassa a mondandóját, hiszen nem figyelmeztette őt egy perccel korábban. Igen, hát én ezt nem érzem olyan túlsúlyosnak, mert több mint három percet kapott, ez nem fair a többiek szemben. Bár asszony a szó. Tennék három megjegyzést. Nehéz, nehéz erről a témáról beszélni akkor, amikor gyakorlatilag a fiatalság fétise az, ami uralja a társadalom képét. Egyszerűen nem illik öregnek lenni, ezt látjuk a médiában is, úgyhogy ennek a, ennek a témának a, ez a társadalmi dimenziója messze tovább nyúlik, mint amivel a a jelentés foglalkozhat. A másik dimenziója a financiális dimenzió, ahol a verseny a társadalmi forrásokért nyilván, nyilván erősödni fog, mert drágább lesz a, a a gondoskodás és a fiatal családok életkörülményeinek a kialakítása ezzel versenybe fog állni. A harmadik Cornelissen asszony figyelmeztet a, a gender dimenzióra, arra viszont a fennbizottságból küldünk a jelentéstevőnek bőséges véleményt, úgyhogy szerintem nem fog a végső jelentésből hiányozni ez a dimenzió. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Mrs. Moran. Moran asszony. Köszönöm szépen. Gratulálok a jelentés készítőjének. Két pontot találok én különösen érdekesnek a kifejtésben. Az első, a megközelítésnek a, a szöge, a nézőpont, hogy a generációk közötti kohézió, szolidaritás, mert a társadalmunk nem képes jól működni enélkül, hogy a, az idősek és a fiatalok nézőpontjait meg ne próbálnánk egyeztetni. Tehát én ezt nagyon nagyra értékelem. A második ugyancsak fontos és értékes meglátás, hogy az 50 plusz szerződést megkössük. Mert az ötvenesek, hatvanasok már kifelé tennálnak a munka világából, illetve a e, cégektől, és ezért ez nagyon fontos. Egy javaslatom lenne, elnök asszony. Az első javaslat, hogy jól válasszuk meg azt a azt az időszakot, amelyben a nyugdíjas korúak még tovább dolgozhatnak. Ez nagyon fontos. Aztán a második, hogy ezt elérjük, és a generációk közötti szolidaritás megmaradjon, és az idősebbek is megmaradhassanak a munkában. Fontos az egész életen át tartó tanulást erősíteni, ráadásul a vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjai segíthetnek ebben. Egyébként nagyon nagyra tartom a jelentést, köszönöm. Csí. Köszönöm szépen, Pienkovics Csicsi asszony. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen. A véleményem, hogy nagyon jó a jelentés, és a parlament részvétele különösen fontos ebben a munkában, a demográfiai kihívásokat figyelembe véve. A, az észrevételeim a következők az 50 plusz szerződés nagyon fontos, és az iménti eh, hozzászóló kollégához csatlakoznék, annyiban egészítem ki, hogy a korai nyugdíjazást és mindenféle előrehozott változatát, kor engedményeset, kedvezményeset meg kellene szüntetni. Mert gyakorlatilag a tartósan munkanélküliek választják ezt a megoldást. És ezért a, a nyugdíj előrehozása nem jelent megoldást a valódi problémákra, és eh, számos tagállamban kialakult ennek a gyakorlata. Néhány további évig biztosítani kell a tovább dolgozás lehetőségét. És így lehet az idősebbek számára a munkaerőpiacon lehetőséget biztosítani. Tehát én úgy gondolom, hogy e, a kor engedménnyel szemben ezt a további munkavégzést kell támogatni. Megfelelő eszközöket is biztosítani kell ehhez, és a gyermekszülés ösztönzése sok tagállamban problémás, és nem megy. Rápti asszony. Mrs. Rapti? Rapti asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogom megismételni a már elhangzottakat, de a következő dimenzióval egészíteném ki ezt. A nemzedékek közötti méltányosság, szolidaritás magába foglalja a demográfiai problémát is. Több fiatalra van szükség az előregedett Európában ami azt is jelenti, hogy a gazdaságpolitikák és különösen a hosszú távú célkitűzések ösztönzőket kell, hogy tartalmazzanak az új nemzedékek számára. Végezetül a mostanihoz hasonló válság időszakában, amikor korlátozottak az erőforrásaink, csökkennek a nyugdíjak. Nos, egy ilyen időszakban nem szabad a pénzügyi ösztönzőket csökkenteni, amelyek a fiatal párokat segítenék. Hiszen például ezek ösztönözhetik a gyermekvállalást, például ahogyan mindez Spanyolországban történik. Spanyolország valóban nagyon sok erőfeszítést tesz a szociális politika keretében ennek érdekében meg kell próbálnunk elkerülni ezeket a csökkentéseket, hiszen amikor a támogatásokat csökkentik, amelyekkel a fiatal párokat segítenék, valamint a gyermekvállalást ösztönöznék, nos, akkor nem segítjük a probléma megoldását. Higgins úr, köszönöm. A jelenlegi pénzügyi válság kapcsán gonosz támadás éri már a gondolatát is, hogy megfelelő korban visszavonulhasson, nyugdíjba vonalhasson az ember, és bizonyos éveken keresztül élvezhesse a nyugdíját. Vannak kormányok, amelyek 68 évre emelik a nyugdíjkorhatárt. Ezen körülmények között milyen üzenetünk lehet az idősebb korosztálynak? Az embereknek hosszabb eh, ideig kell dolgozni, hiszen a fiatalabb populáció számok, számszerűen csökken. Ez egy teljesen hamis alapra helyezett következtetés a 60-as években és a 970 es években, amikor ifjonc voltam, a technológia, a technika egyre jobban átvette a piacon az irányítást, akkor a cikkek az újságban azt mondták, hogy a jövőben az lesz a probléma, hogy vajon mit kezdünk mi munkások a szabadidővel most rendkívüli mértékben megnőtt a technika és a technológia részaránya. Most azonban a szabadidővel főleg azok rendelkeznek, rendelkeznek, akik nem dolgoznak, tehát a szegénységükben kell, hogy megtalálják a, az időtöltésüket. Nos, én azt hiszem, elnök asszony, nem szabad erőltetni, hogy az emberek addig dolgozzanak, amíg össze nem roskadnak. Azonban ehhez különféle masszív pénzeszközökre van szükség. Ez azonban nem, nem létezik, hogyha különféle árfolyam kockázati alapok és különféle kockázati alapok vannak a háttérben. Elnök, kérem szíveskedjék befejezni mondandóját. A konfliktus nem az ifjabb és az öregebb korosztály között van, hanem az ifjak, illetve azok között van, akik kontrollálják a pénzt. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövidre fognám. Szeretném kifejezni elismerésemet Thomas Mann kolléga irányában a jelentése miatt. Ez az első tervezet nagyon jól sikerült, és nagyon sok politikai területet felölel. Egy olyan pont, amely bizonyosan még kimerítő vitát igényel, véleményem szerint. Nos, ez a társadalombiztosítási rendszerek garantálása. Ez erről nem tárgyalhatunk anélkül, hogy a bevándorlás témáját ne kapcsolnánk be. Azt hiszem, hogy ezen a területen a következő években nagyon fontos lesz megvizsgálni a politikai fejleményeket az egyes országokban a bevándorlás területén. Fontos lesz megoldásokat találni és azt hiszem, hogy ez a nemzetékek közötti szerződés, ez csak úgy lehetséges, hogyha ezt a problémát is bekapcsoljuk. A másik dolog a képzés és a munka összefüggései, azt hiszem, hogy ezen a területen is a tagállamok kezében vannak a főeszközök, de az ilyen irányba mutató kezdeményezés szintén jó és folytatandó. És a tagállamok szintjén fontos mindezen kezdeményezéseket erősíteni. Köszönöm. Uh, Köszönöm, visszatérhetek Mann úrhoz, azonban előtte a bizottsághoz fordulók, esetleg van-e véleményük, hozzáfűzni valójuk? Csupán egy rövid észrevételem lenne. Ez Manur jelentésének a pontjához kapcsolódik, és itt a mikrofon kikapcsolódott. elnézést. Manor jelentéséhez kapcsolódik, hogy 2012-t jelöljék meg az aktív évként. Ez konkrét javaslat, ez konkrét javaslatokat várunk, úgy gondoljuk, hogy maga a gondolat mindenképpen jó, azonban hasznosnak tartanánk, hogy ha már egyszer egy ilyen európai évet elhatározunk, akkor milyen célokat tűzünk ki, amelyeket el lehetne érni. Tehát a konkrét javaslatokat üdvözölnék, Manór is belefoglalt ilyeneket már a javaslatába a parlament részéről. Elnök, köszönöm és köszönöm, hogy tartotta az időt az ALDE csoport részéről én magam mondom el majd a véleményemet utólag. Most Manóré lesz a szó, foglalja össze. Köszönöm. Tartom magam ahhoz, amit mondott, és nagyon röviden fogalmaznék. Néhány pont. Például Cornelissen asszony megjegyzésére reagálva osztom a véleményét. Igen, van egy zöld könyv a nyugdíjrendszerek tárgyában, ezt külön tesszük meg, nem a jelentésben, hiszen különben egyszerűen túlságosan sok minden kerülne egy jelentésbe, és kevés lenne a súlypont. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos elem, és rövid utalások vannak erre a jelentésben, és osztom a megjegyzését a nemek közötti egyenlőség tárgyában is, ez is nagyon fontos. Két helyen is megemlítem ezt a jelentésben, de azt hiszem, hogy módosítókkal ezt még erősíthetjük. Kastex asszony, örülök, hogy újra együtt dolgozunk a képzés politika területén. Nagyon örülök, hogy megkaptam a támogatását a win-win rendszerek tárgyában és a hatástanulmány szükségességet illetően azt hiszem, hogy konkrét számadatok nélkül nem lehet változást elérni. Bauer asszony, a gondozási szolgáltatások fontossága nagyon fontos. Egyes fiatalok ezt önkéntesen végzik, de hogyha lenne fizetési lehetőség ezekre, az még jobb lenne. Fontos, hogy a fiatalok már korán érezzék, hogy milyen fontos, milyen értékek vannak az idősebbnél, és milyen fontos az ő integrálásuk, hogy milyen konkrét tapasztalatokkal rendelkeznek, és milyen előnyöket lehet kovácsolni az ő tapasztalataikból fiatalokként, hogyha valaki kapcsolatokat ápol idősebbekkel. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalat, és éppen ezért az otthoni gondozás kérdéskörét is támogatom sajnos nincs több forrás a gondozásra mondják, de ez nem lehetséges, hogy ez így legyen. Morán asszony, nagyon örülök a támogatásának, és természetesen fontos az, hogy az tartó tanulás jelentőségét kiemeljük, hiszen sok idősnek az a benyomása, hogy az ilyen LLL programoknál főleg a fiatalokat támogatjuk, és a többieket kizárjuk. Ez nem lehetséges, ez egy rossz értelmezése lenne az élethosszig kifejezésnek, és ez egy fontos terület. A korai nyugdíjazás témáját, illetően Németországban ezzel rossz tapasztalatokat gyűjtöttünk. Az előnye ennek az lett volna, hogy a fiatalokat minél hamarabb bekapcsoljuk a munkaerőpiacra, az idősek azt mondták, hogy mi már nem akarunk dolgozni, de aztán mi történt? A munkahelyeket megszüntették, és a fiatalokat nem alkalmazták. Tehát ez egy teljes elromlása mondjuk így az eredeti elképzelésnek, tehát ezzel a rossz a tapasztalatunk, de minden esetre ezt a témát felemlítetjük még a jelentésben Higgins úr a fiatalok és az idősek sokkal kevesebb lehetőséggel rendelkeznek arra, hogy te, te találkozzanak egymással. Nem az a célunk, hogy azt mondjuk, hogy az idős csak dolgozik, dolgozik, dolgozik. Aki dolgozni akar, annak legyen lehetősége arra, hogy dolgozzon. Sok embernek nincs erre lehetősége, hiszen nagyon sok dinamikus idős ember van, és éppen ezért nekik meg kell adni a lehetőséget arra, hogy dolgozzanak. Ez volt a jelentésem célkitűzése. Már kollégám jelen, ö, megjegyzésével kapcsolatban, igen, a bevándorlásra nagyobb hangsúlyt helyezhetünk a jelentésben, és Samacki úr részére címzem az Európai Bizottság részéről. Nos igen, van egy ilyen követelmény, amit én nem említettem meg, de ki akartam emelni. Az a javaslatom, hogy 2012-t az aktív öregedés Európai évévé tegyük tegye, tehát gondoskodjunk a nemzedékek közötti méltányosság témájáról. Ez a jövő év után év lesz, tehát remélem, hogy kapok támogatást erre az elképzelésre a politikai testületektől. Ez egy nagyon fontos téma, és örülök, hogy együtt indíthatunk egy ilyen kezdeményezést. Jó lenne, hogyha a parlament és a bizottság ugyanabba az irányba haladna ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a módosítók határideje június 11-e, és a elfogadás július 14. Köszönöm szépen. Egyenesen eh, elkezdjük a szavazást. Az első kártyák segítségével történik majd. Kérem készítsék elő szavazókártyáikat. Lássuk, hány szavazónk van. Az első a Ez az európai globalizációs alkalmazkodási alapigénybevételével kapcsolatos. Ezt az anyagot megbeszéltük az EGF munkacsoporttal. Módosítók nem érkeztek be a munkacsoport által meghatározott határidőig május 25-ig. Egy szavazás lesz, tehát megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Most zárom le a szavazást, mondja az elnök asszony. And the result is... Az eredmény pedig 40 mellette 4 ellen szavazat, nincs, tagazott, nincs tartózkodás, és egy tagunk van, akinek nincs szavazókártyája. Nincs nálam a szavazókártyám. Úgyhogy én kézfeltartással mellette szavazok egyébként. A következő ö, szavazásnál kérem, vagy felfelé, vagy lefelé mutasson a hüvelyk ujjával legalább a következő, ez egy atipikus valami lesz. Egyes módosító elfogadhatatlan, akkor tehát szavazunk ki az, aki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 50, 53, 55, 54, 51, 56, 52, oka fogyottá válik, 59-est visszavonták, B kompromisszumos javaslat, ki az, aki mellette van? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 60, 61. A 60, 61, 62 és az 58-as okafogyottá vált. A 63-as módosítót kiszavazza meg. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. 50, a 64, 65-ös azonosak. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás ellenőrizzük a kártyás szavazást is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és láthatják a végeredményt. Mellette 19, pontosabban 20, van mellette 26 tartózkodás, egy, 26 ellene egy tartózkodás, ezt elvetettük. Következő, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os következik, ez összevethető a 63-assal, mellette ellene elfogadtuk. C kompromisszumos javaslat támogatja ellenszavazat. Akkor kártyával is ellenőrizzük. Most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 mellett, 21 ellene elfogadtuk. 68 okafogyott, 69 mellette, ellene elfogadtuk. D. Dénes kompromisszumos javaslat mellette, ellene elfogadtuk. 70, 71, 73, 76, 77, 78 okafogyottá válik, 72-es, ennek a második részét a D kompromisszum kiegészítéseképpen szavazhatjuk meg, tehát a 72-est kitámogatja. Ez a második részre vonatkozik. Ellenszavazat, hogy látom, hogy kártyával kell megodanunk a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette 27 ellenszavazat, ezt elvetettük. 74-es, ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Ismét kártyával ellenőrizzük az eredményt. Megnyitom a szavazást. Lezárom szavazást. 25 mellette, 19 ellenszavazat, 3 tartózkodás, megszavaztuk. 75-ös a következő, ez okafogyottá vált. A, 20, a 75-öst okafogyottá nyilvánítva, mert a C kompromisszumot elfogadtuk, 80-as mellette ellene elfogadtuk, 81-es mellette ellene elfogadtuk. 79-es részenkénti szavazás a zöldek kérésére. Első rész a notes szavaktól kezdve a szövegben. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat? kártyával ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Uh, the 27... 27 mellette, 20 ellene elfogadtuk. Második rész következik. Ki támogatja? Ellenszavazat kártyával nézzük meg az ellen, ellenőrzést, tehát a 79-es második része. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 24 ellene elvetettük. Kompromisszumos E javaslat. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat? Elfogadva. 83, 84. 82, 80, 84, 86, 86, 87 az okafogyott, 88 mellette, ellene. Megnyitom az elektronikus ellenőrző szavazást, tehát a 88-asról szavazunk. Köszönöm. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 14 ellene. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 oka fogyott. Jön a 97 mellette. Ellene elfogadtuk, 98 mellette, ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást, tehát 97. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 20 ellene, elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene elfogadtuk. Százas azt visszavonták. 101-es mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. G kompromisszum a következő mellette ellene tartózkodás, elektronikusan szavazunk, megnyitom, G, kompromisszum. Uh, Lezárom a szavazást. 34 mellette, 13 ellene, elfogadtuk. Úgyhogy a 102, 104, 105, 106 és a 103-as is okafogyott. Következik a H kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. A 107, 108, 109, 10, 11, 12, 14, 13. A 13-at visszavonták, a többi okafogyott, 115 mellette. Ellene elfogadtuk. 12-es bekezdés, így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ezek mind okafogyottak. A következő a 126-os mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 126-os. Lezárom. 29 mellette, 19 ellene, elfogadtuk. A 127-es az megfelel a 126-osnak, tehát 127-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 128 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 129 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 130 okafogyott, hogyha a 129-et elfogadjuk, úgyhogy 131 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 132 mellette nem okafogyott, 133-as az is okafogyott, 134 szóbeli módosító az előadó részéről szerepel a szavazólistán, tehát 134 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 szóbeli módosító szerepel a listában, tehát 135 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a J kompromisszum szavazását. Vote is closed. Uh, Lezárom a szavazást 37 mellette, 11 ellene. Elfogadtuk emiatt a 140-es, 41, 42, 43, 44, 46 is oka fogyott. 139 a kiegészítő pont mellette, 139 ellene. Ellenőrizzük elektronikusan is. Tehát 139-es szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 27 ellene. Ezt elutasítottuk. Jön a 145 részenként a zöldek kérésére. Az első rész a Points at Wretched Conditions, kiszavaz mellette, ellene. Megnyitom az elektronikus szavazást, tehát elektronikusan első rész. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 23 ellene elfogadtuk. Következik a második rész mellette. Illetve, bocsánat, mondja az elnök, szóbeli módosítóról van szó. A szóbeli módosító eh, részről, az első részről kell eh, szavaznunk. A false szónak a törléséről a clear definition of rész után. Tehát kiszavaz emellett, a szóbeli módosító mellett az első résszel kapcsolatban. Tehát 130, 145 eh, hm, szóbeli módosító mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szóbeli első résszel kapcsolatos szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 23 ellene, úgyhogy ezt elutasítottuk. Második rész, 145 mellette, ellene. Úgy látom, hogy nem emelkednek kellő számon a kezek, akkor elektronikusan ellenőrizzük. Tehát második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 28 ellene, elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene. Nem egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, tehát harmadik rész. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 22 ellene, elfogadtuk. A 147-es mellette nem, arra azt gondoltam, mondja az elnök, hogy a harmadik részt épp az előbb szavaztuk le. Tehát 147 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 149. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 28 ellene, elutasítottuk. K kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Emiatt a 150, 51, 52, 53, 54, 55 oka fogyott jön a 156 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 157-es mellette, ellene. Ismét csak ellenőrizzük. 157-es következik, megnyitom. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 21-en ellene szavaztak, három tartózkodás mellett elfogadtuk. Most következik a 158-as módosító. És a 160, illetve 161-es, amik azonosak, mellette kiszavaz, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 15-en mellette, 33-an ellene. A 159-et, 162-eset visszavonták, elkompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 163-as, 64, 65, 66-os, oka fogyottá vált 167-es a következő mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazás. 167-es. Lezárom a szavazást. 22 mellett a 25 ellene. Ezt elutasítottuk. 168 a következő mellette. Ellene. Ugyanaz a többség ellene, tehát elutasítottuk, 169 mellette, ellene. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért, megnyitom a szavazást. Úgy tűnik, több parlamenti képviselő szavazott most el kell dönteni, hogy ki volt az, valaki maradjon ki a szavazásból. Egy néppárti eh, szavazó lépjen vissza, és a 169 a következő, megnyitom a szavazást. 25-en mellette, 22-en ellene. Úgyhogy elfogadtuk. 170-es szóbeli módosító az előadó részéről, in some member state beszúrása mellette, ellene. Ellenőriznünk kell ismét. 170, megnyitom a szavazást. 26-an mellette, 23-an ellene elfogadtuk. M kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva. 171, 73, 72, 74, 75, 175-ös. Ezek okafogyottá váltak, a 176-os és a 177-es egy blokkban szavazható ki az, aki támogatja egy két pontot, ellenszavazat ezt elutasítottuk. N. Norbert élő kompromisszumos javaslat mellette, ellene elfogadtuk. 179, 180, 178, 181, 182 fogyott. 183-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 184-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 185. Oka fogyott. 185-ös. Korrekció, mondja az elnök asszony, 186-os következik, tehát helyesen. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Megnyitom az elektronikus szavazást, a 186-osra szavazunk. Lezárom. 27 mellette, 22 ellene elfogadtuk. 187-es mellette, ellene. Újabb készfeltartást kérek, 187-es mellette, ellene. Egyértelmű. Megszavaztuk 188 mellette, Elnézést korrigálja magát az elnök asszony, 188 oka fogyottá vált, 189-es kompatibilis a 186-tal, ki az, aki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk, 190-es oka fogyott, ó, kompromisszumos javaslat, mellette, ellene, elfogadtuk. 191, 192, 193, 194, 195 oka fogyottá vált, 196-os a következők támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk, 197-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk, 198 támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk, 199 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 200-as mellette kiszavaz, ellenszavazat, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ez a 200-as. Huszonnyolc mellette, 21 ellene elfogadtuk, akkor a P kompromisszumos javaslat elfogadtuk. A P kompromisszumos javaslat következik mellette ellene Tartaszkodás, elfogadtók 202, 203, 204, 206 és 207 okafogyottá vált, 205 kiegészítőleg megszavazható. Erre szavazunk most, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 209 mellette, ellenszavazat, tartózkodás, 208, a, ha C-t elfogadtuk, akkor okafogyottá válik. 210-es. Elnézést mondja az elnök asszony. Az én módosítomról van szó, nem baj. A 210-esnél vagyunk most. Mellette ellene tartózkodik ezt elutasítottuk. 211. Ellenszavazat. Tartoskodás elfogadva. 212. Mellette ellene. Akkor elektronikusan nézzük. 212. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 28 ellene, hát ez elveszett. 2.13-as elfogadtuk, mellette ellene, 2.15-ös következik mellette ellene, és elfogadva. 2.16-os mellette kiszavaz ellenszavazat, elfogadva. 217-es mellette ellene elektronikusan szavazunk a 217-esről. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 22 ellene elfogadtuk. 218 mellette ellene elektronikusan szavazunk immár a 218-asra. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 28 ellene, ezt leszavazták. A 219 kompatibilis a 218-szal, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 220-as. Mellette, ellene, 220-asra elektronikus szavazást ö, nyitunk most meg. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 18 ellene. 221-es, visszavonták. A Q módosító következik, ki az, aki támogatja, ellenszavazat. E, a Q kompromisszumos módosítóra elektronikus szavazást nyitok meg, megnyitottam. Lezárom a szavazást. 35 mellette, 13 ellene. 223 a soka fogyott, 224, 225, 226 a soka fogyottá válik ugyancsak, 222, a Q kiegészítéseként szavazhatunk rá, mellette ellene tartózkodás elutasítva a 227-es a 222-esre elektronikus szavazást nyitok. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 21 mellette, 28 ellene, elutasítva. 227-es ellenszavazat. 227-es elektronikus próbát teszünk. Megnyitom a szavazást. 21 mellette, 28 ellene, ezt elutasítottuk. 228 mellette ellene. Kérem, e, e, kézfeltartást kérek mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 229 mellette kiszavaz. Ellenszavazat. Ez elutasítva. Bocsánat, mondja az elnök asszony, elektronikus ellenőrzés 229-es következik. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 22 ellene, elfogadtuk. 230 os okafogyott, tehát 2.31. Mellette, ellene, elfogadtuk. A. R kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 232, 33, 34, 35-ös okafogyott 236 kiegészítésként szavazható, mellette ki van, ellene ki van. 236-osra elektronikus szavazást ö, nyitok meg. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 23 ellene elfogadtuk. Az S kompromisszumos módosító következik mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 237-es fogyottá vált, 238-as következik. Mellette kiszavaz ellene, tartózkodik. Szerintem ezt leszavazták, de azért elektronikus szavazást nyitok meg. 238-asra szavazunk. Lezárom a szavazást. Egyértelmű. 6 mellette, 40 ellene. Ez tehát okafogyottá válik. Szavazhatunk a 239-esre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 240-es következik. Bocsánat. Tehát ez okafogyottá vált a 240-es. A 241-es kompatibilis mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 242-es mellette vissza a 241-esre. Elektronikus szavazás nyitok. 241-es. A 241-es leszavazva. A 242-esnél. Ez összevethetők, tehát a 242-est szavazzók, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243-as, erre is szavazhatunk. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodik. Ellenőrzés. Elektronikusan. 243-as. Lezárom a szavazást. 24, 24, elutasítva a 244-es, mellette ellene tartózkodás és elutasítva 245-ös, mellette kiszavaz, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk, 246, mellette ellene elfogadtuk, Kettes citáció. Elfogadva a hármas. Elfogadtuk. Négyes támogatja. Ellenszavazat. Elfogadtuk. Ötös mellette szavaz. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Hatos következik. Mellette. Ellenszavazat. A hatost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a hatosra. Lezárom. 18 mellette, 28 ellene, elutasítva 7-es. Támogatja, ellene van. Már megint látom, hogy nem mindenki emeli fel a kezét. Úgyhogy több lesz az elektronikus próba. 7-es következik tehát. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. ellenőrzést tartunk. Azt hiszem tévedtem, mondja az elnök asszony. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 24 mellette, 22 ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk preambulum bekezdése következnek. A nyolcas eh, kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences preambulum bekezdés, ez okafogyottá vált. 57-es szóbeli módosító, 57-esre szavazunk tehát ki az, aki támogatja, ellene ki van már megint nem mindenki emeli fel a kezét. Ki támogatja az 57-es preambulum módosítót? Ellene. Tartózkodik. Na, ez így egyértelmű. Elfogadtuk. Tízes. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 11-es. Támogatja. Ellenszavazat Elektronikusan ellenőrizzük a 11-est. Huszonhét mellette, 21 ellene elfogadtuk. 12-es oka fogyott, 13-as. Mellette, ellene. Elfogadtuk. 14-es ki támogatja, ki van ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. A T módosító következik, mellette ellene elfogadtuk. 15, 16, 17, 18-as okafogyottá vált, 19 és 20 egyben szavazható, a 19-es 20-asra kitámogatja ezeket, ellene új próbát tartunk. Tehát ki támogatja e kettőt, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es következik, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es. Ki az, aki támogatja, ellenszavazat, elfogadtuk. 23-as, mellette ki van? Ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 24, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodik, elutasítva. 25-ös, mellette, ellenszavazat, tartózkodás. Elektronikus próbát tartunk. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 27 ellene elutasítottuk. 26-os következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26, 27-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 28 és 30 okafogyottá válik, 29 kompatibilis a 30-szal, mellette ellene a 29-esre elektronikusan fogunk szavazni. Huszonhat mellette, 22 ellene elfogadtuk, 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 32, 33-as, ki az, aki támogatja, ellenszavazat. 32-esre, 33-asra megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenkilenc mellette, 27-es ellene, elutasítva 34-es. Mellette, ellene. Ez sem egyértelmű, elektronikus próbát tartunk, 24-es. Lezárom a szavazást. 37-es mellette, 10 ellene. Kérem mindenki tartsa fel a kezét a szavazásnál. 35-ös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette. Megnyitom a szavazást a 35-ösre. Igen, ellenőrzést tartunk. 31, 17. 31 mellette, 17 ellene. Pontosabban a 17 az 18 szavazott. 36 hatos következik. Ö, mellette, ellene elfogadtuk. 37 hetes ellene elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 oka fogyott, 40-es, 41 a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42, 43, egyben szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette 44-es, tehát mellette ellene. Elutasítottuk. 45 mellette ellene. Úgy látom, elutasítottuk 46 oka fogyott, 47 mellette. Ellene. elutasítottuk, illetve tartózkodás elutasítottuk. 48 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez okafogyott. Elutasítottuk. Nem, elfogadtuk, javítják az elnök asszony. Még egyszer, elektronikusan megnyitom a szavazást. 48. Én szerintem nagyon egyértelműen elfogadtuk, csak elszóltam az eredményt. Egyértelmű. 48 valóban átment, 49 mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És eljutottunk a végszavazáshoz, ami név szerinti szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. megkérdezhetem, hogy melyik irányba szavaz készfeltartó úr ellene. Akkor lezárom, 41 ellene, 6, illetve 41 mellette, 6 ellene, úgyhogy elfogadtuk. Köszönjük szépen, és Grüni asszonynak pedig gratulálunk. Uh, A következő téma Berez jelentés. Úgyhogy egyből a kompromisszumokra térünk. A kompromisszum. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17, 18, 19, 20, 21 oka fogyott. B kompromisszum mellette. Ellene. Még egyszer mellette kiszavaz. Ellene. Elfogadtuk. Ebből következik, hogy a 25-23-24 okafogyottá válik, és következik a 26-os mellette. Ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 26-osról. Már megint egyel többen szavaznak, de most az ALDE részéről. Marion úgy látom, hogy egyel többen szavaztak. Még egyszer szavazzunk akkor. 26-os. Megnyitom a szavazást. 26-os. Lezárom a szavazást. 21-26 arányban elutasítottuk. C kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ugrunk tovább a 31-re, többi oka fogyott, 31 mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. a 21-26 arányban elutasítottuk. A 34-es, 35-ös egybe került, hát tehát egyben szavazunk mellette, ellene elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 34-35-ről. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 20 ellene. Elfogadtuk. 27 mellette, 20 ellene. Tehát elfogadtuk. 35-36-os. Azok oka fogyottak? Jön a 37 mellette. Ellene ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást, 37-es. Tehát megnyitom a szavazást, a 37-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 26 ellene. 38-at visszavonták, 39 mellette, ellene ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. 39. Húsz mellette, 27 ellene. Ezt elutasítottuk. A 40-es mellette. Ellene. Elutasítottuk ellenőrizhetjük, hogyha kérik. Tehát megnyitom a szavazást, 40-es. Huszonnégy mellette, 25 helyesen, mellette 22 ellene, elfogadtuk. D kompromisszum, mint dénes, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 41-42 oka fogyott, 43 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk, 44 mellette. Ellene. Ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást, 44-es. 17 mellette, 26 ellene elutasítottuk. E kompromisszum mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45, 46, 48, 47. Az e, megnyitom elektronikusan a szavazást, e kompromisszum. Tehát megnyitom e kompromisszum. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 21 ellene, el, elfogadtuk. Ugrunk le az 50-esre, mellette kiszavaz, ellene. Ellenőrizzük ismét. Tehát az 50-es elektronikusan megnyitom. Lezárom. 22 mellette, 24 ellene elutasítottuk. 51-es mellette ellene. A biztonság kedvéért ellenőrizzük ezt is, tehát megnyitom a szavazást az 51-esről. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 26-an ellene e- elutasítottuk. Jönnek a preambulum bekezdések, az A itt kérték a részenkénti szavazást, első szavazás mellette ö, ellene. Túl közelék az eredmények, vagy nem emelik a kezüket elég rendesen, úgyhogy megnyitom az első rész elektronikus szavazását. Én úgy látom, hogy nem sokan emelik föl a kezüket. Lezárom a szavazást 26-21 arányban, elfogadtuk. Akkor mehetünk a második részre. Második rész. Tehát az egyesnek a második része mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Kettes. Nem, ez okafogyott. Igen, okafogyott, bár egy részét elfogadtuk. Mert F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most haladunk le a nyolcasra, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes nem, Oka fogyott. javítja magát az elnök asszony, G kompromisszum mellette, ellene. Nem, nem egyértelmű az eredmény, akkor elektronikusan szavazunk, G kompromisszum, megnyitom. És kérem szépen, hogy egyértelműbben emelgessék a kezüket. G kompromisszum, tehát elektronikusan. Teljesen egyértelmű, 45-1 arányban. Tehát, hogyha szorgalmasabban nyújtogatnák a kezüket, persze fáradnak, ezt megértem, de azért hasznos lenne, mert akkor nem kell mindig elektronikusan ellenőrizni tízes módosító mellette. Ellene. A tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as a következő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 15-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. 16-31 arányban elutasítottuk valóban. A 16-os részenkénti szavazást kért az előadó első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk ezt is. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hatos, a oka fogyott, és jön a végszavazás, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Tehát elektronikusan név szerint. 41 mellette, 3 ellene és 3 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen Berez asszonynak a távol is gratulálunk az eredményhez. Oleg Krisztenzen következik. Az ötöst visszavonták, úgyhogy egyből a kompromisszumok jönnek B kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezért a tízest visszavonták, jön a C kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És ezzel ugrunk a 15-ösre. Igen, a 15-ös jön. Szóbeli módosító. A 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-21 okafogyott, 19 is, 22-est visszavonták, El kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 25-ös ugyancsak okafogyott, a 26-os mellette. Nem, várjunk egy pillanatot a 25 az valójában nem okafogyott. Akkor a 25-ös mellette. Ellene? Ellene? Ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan a szavazást a 25-ösről. Lezárom a szavazást. 26-19 arányban két tartózkodással elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene elektronikusan megnyitom a szavazást. 29 én úgy gondolom, hogy egyértelműen elvetettük, de azért kérjük, hogy a kézfeltartó képviselő mondja meg, hogy hogyan szavaz. Ellene szavaz. Teljesen világos az eredmény. Kicsit elkalandoztam, mondja az elnök asszony. Tehát 9-37 arányban ez egyértelmű elutasítás. 30-as mellett 31 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. 36. ...25-21 arányban elfogadtuk egy tartózkodás mellett, 37 visszavonták, A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Lépünk a hármasra, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk, ez a végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 3 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Krisztenzen úrnak köszönjük, és gratulálunk az eredményhez. To... Tovább lépünk. Emily Turunen jelentése következik. Bocsánat, mondja az elnök arra kértek, hogy a titkárságnak adjak egy pillanatnyi türelmi időt. Most tehát 29-es következik, mellette ellene elutasítva. De elektronikus próbát tartunk, Turunen jelentés 29-es módosító. Lezárom a szavazást. 23-23 arányban elutasítottuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Bocsánat, mondja az elnök asszony, elfogadtok, én is fáradok. Tehát a 30-ast elfogadtok, Kompromisszumos javaslat az A jelű mellette ellene elfogadtók. A kult 6-os mellette ellene elfogadtuk. B kompromisszum, de tartsunk egy elektronikus próbát. A kult 6-ossal kapcsolatos elektronikus szavazást nyitottam meg. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 13 ellene elfogadtuk. B kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor a kult 8-as következik, ezt kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es módosító, elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene elfogadtok. 42 mellette ellene. A 42-esen, 42-esre elektronikus szavazást nyitok. Huszonhat mellette, 21 ellene elfogadtok. C, C cél kompromisszumos módosító mellette ellene. Elfogadtuk. Most tovább lépünk a 48-ashoz. Elnézést korrigálja magát az elnök asszony, 44-es következik, tehát a 44-esre szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most jön a D, d jövő kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tovább léptünk a 48-ashoz, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 49 vissza, visszavonva. 50-es mellette ellene elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. E kompromisszumos módosító ellene, mellette, elfogadtuk. 58-as következik, mellette ellene nem egyértelmű a helyzet. Elektronikus próbát teszünk, megnyitom a szavazást az 58-asra. Huszonhat mellette, 21 ellene, elfogadtok. 59-es következik, mellette, ellene, itt sem egyértelmű a helyzet. 59-es elektronikus szavazást teszünk, megnyitom. Huszonegy mellette, 24 ellene, elutasítva. F. Kompromisszumos javaslat. Mellette, ellen, ellene Tartozkodik. Elfogadtók. A kult 25-ös okafogyottá vált, tehát a 64-esre lépünk tovább. Ezt kitámogatja ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kult 14 okafogyottá válik. 65-ös ellene elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G kompromisszum, mellette kiszavaz, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. A 20 és 29-est fedeztük. A, tehát a, kompro, a H, mint Helga kompromisszumos javaslatra szavazunk, ellene, mellette ellene, és ö, tartózkodik, tehát ezt elfogadtuk. A 77-es pont következik, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodás, elfogadtuk. 78, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 79. Mellette ellen szavazat elfogadtuk. 81-es. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kult 10-es, ez megvolt kultú 11-es, mellette kiszavaz ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kult 9-est fedeztük, a komp 1-et nézzük, illetve az i kompromisszumos javaslatot, erre elektronikus szavazást kezdek. Lezártam. 24 mellette, 22 ellene elfogadtuk. 83-as mellette ellene elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kolt 3-as már fedeztük. Az I kompromisszum, elfogadtuk. A 91-esre lépek, ez is okafogyottá vált. Kult 2, Kult 2-re kiszavaz, mellette ellene elektronikus szavazást kezdek a Kult 2 módosítóra. 28 mellette, 20 ellene. Elfogadtuk. 92-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 93-as. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kult 18 rendben van, kult 26-osra szavazunk, mellette ellene elfogadtuk. Kult 4-re lépünk tovább, mellette kiszavaz, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk. 94-es szóbeli módosítóindítvány indítvány kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk. Tovább léptünk a 95-ösre, ezt kitámogatja, ellene ki van, tartózkodik, elfogadtuk. Kult 15-ös, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kultúr 19-esre lépünk tovább, mellette ellene tartózkodás elfogadtók. A J kompromisszumos javaslat következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtók. Tovább léphetünk, a százasra ugrunk, mellette ellene. Erre elektronikus szavazást kérek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 mellette 32 ellene elutasítva 101-es következik, mellette ellene tartózkodás. Kérem, készfeltartásra szavazzanak 101-es, mellette kiszavaz, ellenszavazat. Akkor is elektronikus próbát kell tennünk, 101-esre szavazunk, megnyitom a szavazást. 20 mellette, 27 ellene elutasítva. 104-es elfogadva, 102-es volt ez. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene úgy látom, elutasítottuk, de azért elektronikus próbát kezdünk. 103-asra szavazunk. 19 mellette, 27 ellene, elutasító 105-ös következik. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 106, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107, mellette, ellene, tartózkodás elutasi, elfogadva. 108, mellette, ellenszavazat a 108-asra elektronikus szavazást ö, nyitok meg. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 13 ellene, 109. Kérem, a feltartással szavazzanak, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtók, 110 mellette tehát a 110 most szavazunk, mellette ki van, ellenszavazat, elfogadtok, 111, mellette ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, 112, mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 113, mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a Colt 5-re nem kell szavaznunk, 115 mellette, 115 e, ellene elfogadtuk. 116-os következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 117-es támogatja, ellenzi, elfogadtuk. Kult 16-osra nem kell szavaznunk, a K kompromisszumos javaslat következik mellette, ellene elfogadtuk. 121-es a következő, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 122 visszavonva, L kompromisszumos javaslat mellette ellene elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es következik, mellette ellene elfogadtuk. A 130-asnál vagyunk, támogatja, elutasítja, tartózkodás elutasítva. 131 szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kult 7-es következik. Mellette ellene elfogadtuk, kult 20, támogatja, ellenszavazat, elfogadtuk. Kult 23-as mellette ellene tartózkodás Szerintem ezt elutasítottuk, de ellenőrzést tartunk. A kult 23-as elektronikus szavazás ellenőrzést tartunk. Huszonöt mellette, 21 ellene elfogadtuk. 132 támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az M kompromisszumos javaslat elektronikus próbáját hagyjuk végre, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 21 ellene elfogadtuk. 140-es a következő, ki támogatja, ellene tartózkodik, elutasítva. 141-es mellette, ellene elfogadtuk. 142 támogatja, ellenszavazott, tartózkodás, elutasítva. 143 támogatja, ellenszavazott, tartózkodás elutasítva. 144-es szóbeli módosító indítvány támogatja ellenvélemény tartózkodás elutasítva. Elnézést mondja az elnök asszony. Elfogadtuk. Kult 21-es mellette ellene tartózkodik. Elektronikus szavazás következik, megnyitom. 23, 23, elutasítva. N, mint Norbert, kompromisszumos javaslat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148, 149, egyben szavazhatunk. Mellette, ellene, elutasítottuk. 150-es. Nem, nem váltok a fogyottá. Tehát 150-esre szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-asra nem kell szavazni, 151-es mellette ellene elutasítottuk. Kult 24-es, kitámogatja, kiellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 152, támogatja, ellene van, elfogadtuk. Hatos mellette ellene elfogadtok Hetes támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtok Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtok Kult A mellette ellene tartózkodik, elfogadtok Kilences támogatja, ellenszavazat, nem, elektronikus próbát teszünk, megnyitom a szavazást a 9-esre. Huszonnégy, huszonegy. Egy, ta, egy tartózkodás elfogadtuk. Tízes következik. Mellette ellene elektronikus szavazást ö, indítunk a tízesre. 25, 21, elfogadtuk. 11-es következik mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 12-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Elnézést, korrigálja magát az elnök, azt mondja, elfogadtuk. 13-as. Mellette ellene. Szerintem itt is nagyon szoros az arány. Elektronikus szavazás 13-as. Huszonhat mellette, 20 ellene, elfogadtuk. Ó, kompromisszum következik, mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellenszavazott hogy látom fáradunk, úgyhogy itt is elektronikus próbát teszünk. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 22 mellette, 25 ellen szavazat elutasítva. P, mint Péter kompromisszumos javaslat, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A 20-as ö, okafogyottá vált, 24-esre szavaztunk, elfogadtuk. 25-ös, elfogadva. 26-os, mellette ki van, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 27, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodik. Elfogadva kettes támogatja ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, támogatja ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, támogatja ellenszavazat, tartózkodás. A négyest ellenőrizzük elektronikus módon, megnyitom a szavazást. 24 mellette 23 ellene elfogadva. Ötös módosító mellette ki van. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. A végszavazás elektronikus módon történik meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 mellette, 1 ellene, 4 tartózkodás. Gratulálunk Turunen asszonynak. Már csak néhány ügyről kell szavazni, illetve kettő napi rendről egész pontosan. A szóbeli igénylő kérdésről elsőként a hosszú távú gondozás. A kompromisszum mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene ez nem világos, elektronikusan szavazzunk a hatosról, megnyitom. 32 mellette, 16 ellene. A 8-as elnézést, ez a saját jelentésem mondja az elnök asszony, tehát a 8-as következik mellette. Na hát, nem szavaztunk a hetesről? Hűha! Mindannyian fáradunk már úgy látom nem szavaztunk a hetesről, tehát hetes módosító mellette. Hetes módosító mellette, még egyszer mellette. Ellene kiszavaz. Bocsánat, bocsánat, nagyon nehéz a saját témámban. Ah, tehát hetes módosító ellenőrizzük elektronikusan. Azt kérném, hogy a frakciónknak adják már oda a listát, ezt várják, meg kérem, az adminisztráció oda viszi. Tehát hetes. Nick, tessék. Elnézést, nem kapta meg a szavazólistát, ami frakciónk, hát ez nem segíti az ügyet, úgyhogy ellene ott tartottunk, hogy ellene. Nem, le, hogy lezárom a szavazást, mondja. Köszönöm szépen. Hát ez nagyon hasznos. Hát össze-vissza vagyok zavarodva. Tehát 17 kontra 26, úgyhogy elutasítottuk. 8-as módosító mellette. Ellene. Nyissuk meg elektronikusan a 8-asról a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 kontra 26. Elutasítottuk. B kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Részenként szavazunk a 12-es módosítóról első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene. A második részről elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 29-en ellene, úgyhogy ezt elutasítottuk. 13-as részenként szavazunk, első rész mellette. Tehát első rész Első rész ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, akkor ez elbukott, elutasítottuk. Végszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 46 igen, egy nem mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen a támogatásukat. És rátérünk az utolsó részre. Az állásfoglalásra irányuló kezdeményezésre. Köszönöm szépen. Teljesen elállt a szívverésen. Közben megérkezett a szavazólista. Tehát egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a tízes, tízes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette kiszavaz ellene. Úgy látom, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 11-esről. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 22 nem szavazat mellett elutasítottuk, 12 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 23-23 arányban. Ezt elutasítottuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene ellenőrizzük a 20-asat. Én úgy látom, hogy elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 28 ellene, elutasítottuk. 21 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a B kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 28 a következő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 32-est elektronikusan, megnyitom. Lezárom a szavazást. 26, 20 ellenében elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette, nem, javítja magát az elnök asszony. Valaki azt mondta, hogy nem egyértelmű a 37, tehát ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, teljesen egyértelmű 44-3 ellenében. Tehát elektronikusan következik a végszavazás, megnyitom a végszavazást. Lezárom a szavazást. 46 mellette, egy ellene. Gratulálok magamnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. És mindenkinek köszönöm a maratoni szavazásban a részvételt. Nem tudom, hogy önök is elfáradtak-e, de én nagyon kimerültem. Két-három perces komfortszünetet tartunk, és aztán vissza kell, hogy jöjjünk a meghallgatásra, csak hogyha valaki inni akar, vagy el kell intézni a folyóügyeit. Right, if you could always take your seats and if you've recovered from that mammoth voting session. If you could always uh, take your seats, please, and go on to the hearing. Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, hogyha magunkhoz tértünk a szavazást követően, akkor megkezdhetjük a meghallgatást. Egy kis figyelmet kérek, tehát mindjárt kezdődik a meghallgatás. Aki szeretne maradni, kérem, hogy foglaljon helyet az Európai Bíróság ítéleteiről szól a meghallgatás, a Viking Laval Rüffert és Luxemburg ügyekben. És Thomas Jensen, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság jelentéstevője, és itt van körünkben megfigyelőként. Amendo Silva úr a bizottság részéről, Maxim Cseruti a Business Europe képviseletében, és Kathleen Pesier az ETUC részéről. Armando Silva úr kap elsőként szót a bizottság részéről. Úgyhogy átadom önnek a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok! Köszönöm szépen a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak a lehetőséget a bizottság részéről, hogy kifejtsük az álláspontunkat, gondolatainkat erről az ügyről. Természetesen az Európai Bíróság döntései, a Viking, Lafal, Rüfert és Luxemburg kontrabizottság ügyekben intenzív vitákat váltott ki az értelmezést tekintve, illetve a 96-71-es kirendelési irányelvnek a vonatkozásában, és az ebből adódó munkavállalói jogok és a szakszervezeti tevékenységek kapcsán. Egyértelmű, hogy messze vagyunk még a szociális társadalmi politikai konszenzus állapotától ezekben a fontos ügyekben, és hogy mik lennének a kulcsfontosságú kérdések, prioritások, és hogy milyen ügyeket kell európai szintre emelni. Ezek a döntések egyértelművé tették azokat a mögöttes feszültségeket, amelyek részint az állami és a magánszektor szereplői között húzódnak meg a belső piac működése kapcsán, illetve ennek a továbbgyűrűző hatásai okoznak. És a politikai döntéshozók feladata, hogy tisztázzák ezeket a kérdéseket, oldják meg a függőben lévő jogi problémákat. A, a döntés által közvetlenül vagy közvetetten érintett nemzeti kormányok erre reagáltak, és az egyik legegyértelműbb feladat, ami ebből adódott, Dánia, Svédország, illetve alsó szárszország és Luxemburg jogalkotásában jelent meg. Dániában, Svédországban arra összpontosítottak, hogy a kollektív szerződéskötés gyakorlata a nemzeti szinten eltér egymást eltér a kirendelési irányelv definíciójától, és a szakszervezetek munkafeltételei, a munkabeszüntetés követelményei egyértelmű meghatározást kaptak a kirendelés állapotában. Németországban pedig megszüntették azt a az előírást, hogy a helyi kollektív szerződésekben rögzített és nem általános javadalmazási követelmények előírtak. Luxemburgban pedig a nem indokolt előírások, az állami előírások szempontjából azt mondták, hogy a származási ország hatóságai az illetékesek abban, hogy a kiküldött dolgozó helyzetét megítéljék, és messze túlmutatnak a következmények a bíróság ítéletei nyomán ezeken az ügyeken. Két fő kérdés vetődik fel európai szinten, különösen a Viking és Laval ügyek döntései alapján. Egyrészt, hogy az, a szakszervezetek milyen mértékben folytathatnak munkabeszüntetést a dolgozók jogainak védelmében. A gazdasági szabadság, illetve a szolgáltatás szabadsága egy másik tagállamban mennyiben ütközik ezzel. És hogy a gazdasági szabadságjogok és a társadalmi alapvető jogok ütközésbe kerülnek, és mindkettőt a, a szerződés és a közösségi jogalapelvei garantálják. Másodszorban a szociális partnerek jogosultak a munkavállalók kiküldetése során kedvezőbb helyzetet elérni a 96-71-es irányelvben rögzített minimumon túlmutatóan, anélkül, hogy aláásnák a határon átnyúló szolgáltatásokat. Mindezek a 96-71-es irányelvnek a hármas cikke rendelkezéseire vezethetők vissza. A kollektív szakszervezeti jogok ügyében az a véleményünk, hogy a bíróság nem kérdőjelezi meg a szakszervezetek és a munkavállalók jogait, mert első ízben ismert el a bizottság, hogy a kollektív munkabeszüntetés az egy alapvető jog, és a szakszervezet tehát jogosult a munkavállalóknak a védelme érdekében ezzel élni a közösségi jogszabályoknak megfelelően. Hangsúlyozták, hogy a munkavállalók mozgásszabadsága, amely más tagállamban munkavállalást biztosít nekik, illetve a kereskedelem és a szolgáltatás szabadsága az EU alapvető jogai és ezek a közösségi joganyagba bekerülve egyenlő esélyeket garantálnak a munkavállalóknak és a vállalkozásoknak is. A cél az innováció, a növekedés elősegítése, miközben a mobil dolgozók jogai is őrködünk akár hazájukban, akár más országban kiküldetésben dolgoznak. És a dolgozók mozgásszabadságát, a gazdasági szabadságot, ez nem jelenti, hogy rossz körülmények között is elsőbség illeti. És a szakszervezetek jogosultak a munkavállalók jogának a védelmére, hiszen őket képviselik, még a határon átnyúló nyúló vitákra is kiterjed ez az illetékesség. Barózó bizottsági elnök úr kötelezettséget vállalt 2009. szeptemberében, hogy jogszabály alkotásra tesz javaslatot lehetőleg rendelet formájában, együtt döntéssel, hogy tisztázzuk az értelmezési kérdéseket, a kiküldetési irányelv értelmezését és végrehajtását. A spanyol soros elnökség Oviedo-ban március 17-18-án szervezett egy ülést ezügyben, és Andor biztos úr, Barózó biztos szándékát közölte, hogy 2011-re elkészüljön az erre vonatkozó javaslat, az érintettekkel konzultálva, ideértve az európai szociális partnereket is. És fontos fejlemény e tekintetben, hogy nemrég megjelent az a jelentés, amely az új belső piaci stratégiát vázolja fel, és a gazdasági, szociális vonatkozásokat vázolja egy új integrált európai gazdasági környezetben. Hangsúlyozza, hogy az egységes piac fenntarthatósága érdekében kritikus sorlódásokat feszültségeket kell kezelni a szociális területen és a belső piac szabályait úgy kell kiigazítani, hogy a szociális, illetve a helyi kontextusnak megfeleljünk. A bíróság döntései alapján a jelentés javasolja, hogy a 96-71-es irányelv értelmezését tegyük egyértelművé, és a jogok, kötelezettségek munkavállalók és a gazdálkodók számára tisztázandók, és az ezzel kapcsolatos szankciók is. A szabad mozgás, illetve a határon átnyúló szolgáltatások joga összefüggésében garantálni kell a sztrájk jogot, a kettes cikk alapján a tanács rendeleten, a 26 per 98, 79 per 98-as tanácsi rendelet, rendeletei, rendelkezései meghatározzák ennek a kereteit. És a 98-as rendelet célja, hogy megújítsa a szabad árumozgás jogának az érvényesülését, miközben a sztrákjogot nem érinti negatíven. És tilalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek akadályozzák a belső piac megfelelő működését, és súlyos veszteségeket okoznak az érintett egyéneknek, de elismeri a sztrájk jogot, amely ezt nem csorbítja. Egyébként pedig szeretnénk eltávolítani az áruk szabad mozgása elől az akadályokat és mindenképpen szükség van a kölcsönös bizalom intézés, közös bizalom építésére. A bizottság egyfajta választott bíróságként szeretne eljárni. Jelen pillanatban vizsgáljuk a jelentés ajánlásait, és azt fogjuk mondani, hogy még az év hátralévő részében megvizsgáljuk, hogy milyen hatása van ennek a belső piacra, a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv hatásainak vizsgálatát továbbra is vizsgáljuk a bizottságon belül, megvizsgáljuk a hatályt, a jogalapot, illetve a legjobb jogi eszközt, figyelembe véve a Lisszaboni szerződést, illetve az alapjogi karta rendelkezéseit is. Ez egy olyan ügy, ahol továbbra is rendkívül szerteágazó nézetek vannak. A bizottság figyelembe veszi a szerződés által meghatározott határokat, illetve a 195 per 3-as cikk rendelkezéseit a sztrájkjoggal kapcsolatban a szociális partnerek, illetve a jogalkotási partnerek között konszenzust kell találni. 1996-ban fogadták el a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet, ez kulcsfontosságú szerepet játszott, és azóta is egyébként azóta is az egymás követő bírósági határozatoknak a tárgya volt meghatározza többek között az is, hogy a, a befogadó ország milyen rendelkezésekkel szabályozza a befogadott, azaz kiküldött, kiküldött dolgozókat. Okkal hisszük, hogy ez a kompromisszum a mai napig is érvényben van, ez továbbra is megtalálja az egyensúlyt a munkavállalók védelme és az a gazdasági mobilitás között. Ennél fogva az irányelvet nem kell teljes mértékben átdolgozni, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell olyan megoldásokat találnunk, amelyek bizonyos aspektusokat javítanak. Ott, ahol úgy érezzük, hogy az irányelv kevésbé ö, sikeres például a jogi jogorvoslatok, illetve a dolgozók védelme tartoznak ide. Ez például ugyanaz a helyzet az úgynevezett postaláda cégeknél. Ezek a cégek tulajdonképpen úgy működnek, hogy ezzel a befogadó ország vonatkozó munkaügyi szabályozását kikerüljék. Az esetjog alapján a közösségi a, a közösségi jog nem támogathat visszaélésre alkalmas vagy család szándékokat. Hm. Azt sem támogathatjuk, hogy letörjük a béreket, illetve hogy bizonyos emberek elkerüljék az adóztatást a létrehozás koncepciója azt jelenti, hogy ténylegesen gazdasági tevékenységet kell folytatni egy meg nem határozott időn keresztül. A biztosítási rendszerek koordinációjával kapcsolatos irányelv ö, ugyancsak előírja, hogy a kiküldött ö, munk, dolgozó ö, részévé váljon annak a társadalom biztosítási rendszernek, ahol egyébként normális körülmények között végzi a tevékenységet. Vannak alvállalkoztató láncok, ahol egyáltalán nem mindig biztos, hogy ki és milyen mértékben visel felelősséget. A bizottság megvizsgálta a tagállamok vonatkozó jogszabályait. Számos jogszabály van érvényben, Általánosságban véve úgy tűnik, hogy ezek a jogszabályok elég hatékonyak, e, el tudják érni céljaikat, hogyha az ilyen avállalkoztató lánc kizárólag nemzeti. Azonban komoly problémák e, adódnak, hogyha az avállalkoztatás határokon is átnyúlik a bizottság ennél fogva külön figyelmet szentel a felelősségi szabályoknak a határokon a átnyúló konstrukciók esetén belül. Hangsúlyoznunk kell, hogy a 2009 per 52-es irányelv a az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok ellen. Ez kitér a az alvállalkoztatás kérdéskörére is. Ebben például vizsgálni kell a késedelmes fizetést, illetve az elmaradt munkabérek kérdését is. Az irányelv garantálja, hogy a kiküldött dolgozókat teljes mértékben fedik a nemzeti munkáltatásra vonatkozó jogszabályokat, olyan mértékig, amennyiben ezek szerepelnek az irányelv rendelkezései között, mint például bérezés, szabadságok és társadalombiztosítás. Ez mindig arra vonatkozik, arra a helyre, ahol a munkát ténylegesen teljesítik. A, az elbocsátás elleni védelem és hasonló kérdések valószínű, hogy inkább helyén valóak, hogyha ezzel a befogadó ország hatóságai fog, fog, foglalkoznak. Mindenképpen figyelembe kell venni a befogadó ország vonatkozó jogszabályait. A, a bizottság figyelembe veszi az Európai Bíróság esert jogát. Az ilyen a szolgáltatások nyújtásának a, a szabadsága ott támogatandó, eh, ahol arányos, szükséges, illetve eh, indokolt és szükségszerű. Végezetül pedig, hogy egy jövendőbeli jogi kezdeményezés hogyan fogalmazik, fogalmazódik meg, ez attól függ, hogy pontosan milyen problémákat óhajtunk kezelni ezzel. Ezzel a minden érintett fél kötelezettségeit jobban tudjuk de, definiálni. Azonban a szerződés csak akkor engedélyezi a szabályozását, hogyha a három 52-es cikkre alapulnak ezek a rendelkezések. A revízió a hatájának függvényében meg kell fontolni egy végrehajtási irányelv létrehozatalát is. A bizottság egy ilyen jogi kezdeményezésre való figyelemmel kezdte el a munkáját, értékelő tanulmányokat, konferenciákat és projekteket végeztünk már el. E, a szociális, gazdasági és jogi aspektusokat e, már 2009-ben e, elkezdtük tanulmányozni, az eredményeket várhatóan ebben az évben látni fogjuk. Létrehoztunk egy szakértői munkacsoportot, amelynek feladata az irányelv értelmezési kérdéseinek a tanulmányozása, illetve hogy ezeknek a problémáit tanulmányozza. Például a közpolitikai e, rendelkezés, aztán a minimálbér e, különféle korlátozása, illetve mindazok az aspektusok, amelyek a határon ott átnyúló vonatkozásra, e, vonatkozásokat veszik figyelembe. A szak, szakértő bizottság még egy munkacsoportot is létrehozott. Ennek feladata, hogy megnézze, hogy mennyire kivitelezhető egy elektronikus adatcsere rendszer. Megvalósíthatósági tanulmányt nézünk, meg, megvalósíthatósági tanulmányt kezdtünk, megnézzük a munkaügyi felügyelőségek közötti adatátvitel, illetve adatcsere lehetőségét. A bizottság öt nemzetközi eh, projektet is eh, támogatott. Ezek eh, arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet a kiküldött munkavállalók problémáira minél teljesebb választ adni. Az Európai Parlament egyébként egy pilot projektet hívott életre, erre reakcióképpen léptünk a magunk részéről. Nos, E, remélem, hogy e, e, megtaláljuk a válaszokat az érintett felek kérdéseire, és reméljük, hogy a bizottságon belül a szemlélődésre, elmélkedésre adott idő felhasználása után érdemben tudtam válaszolni felmerült kérdéseikre. Elnök, köszönöm szépen. Kathleen Passier a lesz a következő felszólalónk, aki a kiküldetéssel, kiküldetésről szóló elv gondozója. Köszönöm szépen. Igyekeztem csoportosítani a legfontosabb észrevételeinket, és remélem, hogy majd a vita során mások is előkerülnek kaptak egy PowerPoint prezentációs példányt, ezt sajnos most nem tudjuk elővezetni, hiszen nagyon szűkös az időkeret, amelyet megkaptunk. Hogy a parlamenttel együtt 2003 óta együttműködtünk a munkavállalók kiküldetésről szóló irányelv kérdéseivel kapcsolatban megvizsgáltuk, hogy ez hogyan került végrehajtásra, és majd megbeszéljük ennek a bizonyos eszköznek az egyéb külön aspektusait is. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy először is a belső piac kontextusában beszélünk a kollektív, illetve közös fellépés kötésről, meg a, a, a kollektív alkuról, ezek, ezek nem célok, hanem eszközök, amelyekkel célokat óhajtunk elérni. Ebben a kontextusban akarjuk megvizsgálni azokat az instrumentumokat, amelyekről most szó van. A bírósági ügyekkel kapcsolatban, és sajnálom, a csak csak ilyen rövide, rövidített futballzsargonban tudok erre e, e, utalni. Ugye azt tudjuk mondani, hogy a tőke e, e, van e, kontra a, a munkával szemben. Szilva úrra hallgattam. ő pontosan úgy veti fel a kérdést, hogy mi értelmezzük. Tehát egy bizonyos hierarchia van, a tagállamoknál a szakszervezetek, eh, ha bármit is csinálnak, ne ássák alá a piac működését. Hogyha az Európai Bizottság részéről egy eh, kiegyensúlyozott köz, eh, megközelítést tapasztalnánk, akkor azt kellene látnunk, hogyha a cégek, illetve a szolgáltatók, hogyha felépnek, akkor ne ássák alá az alapjogokat önök kérdéseket tettek fel arról, hogy milyen hatása van a kollektív alkunak. Mi a szakszervezetek részéről, hogyha kollektív fellépés mellett döntünk, akkor hogyha védeni akarjuk a dolgozóinkat, akkor ugye mindig felmerül a határon átnyúló dimenzió. Ezen esetekben manapság állandóan felmerül komolyan a kockázat, hogy majd bíróság elé citálnak bennünket. Azt, azt mondhatják, hogy bármit is akartok ti csinálni, lehet, hogy ez ö, ö, limitálni fogja a szabad mozgáshoz fűződő jogomat. Ö, adott esetben az ILO elé kerülnek a, ö, az ilyen kérdések Például fel tudnám hozni a British Airways-nél zajló ügyeket. Most hogyan akarunk tovább lépni. Úgy gondoljuk, hogy a belső piac fontos, támogatjuk ezt, ugyanakkor azonban bizalomépítésre van szükség, ezt számos alkalommal elmondtuk, és eh, Monti ebben a jelentésében is eh, elmondja, hogy pozitíven üdvözöljük ezt az észrevételt. Azonban a munkavállalók eh, vonatkozásában tisztán ki kell mondani, hogy olyan mechanizmusokat és irányelveket, meg interpretációkat üdvözlünk, amelyek elismerik a védelemhez való, a védelemre való szükséget. Ezt mindenképpen le kell folytatnunk ezt a fajta vitát. A kollektív alkú vagy a közös fellépés vajon akadálynak minősül-e? És hogyha igen, akkor felmerül a kérdés, hogy ha igen, akkor milyen mértékben minősül akadálynak? A kollektív alkó, illetve a közös fellépés egymás kiegészítő eszközök, hiszen a közös fellépés egyfajta védelmet ad a kollektív alkú számára. Határozott elképzeléseink vannak tehát arról, hogy mi a teendő, és ezt többször el is mondtuk. Szerintünk rossz irányba ment ez az egyensúlyteremtés, ezt a szerződés szintjén kell egy mm, szociális haladási jegyzőkönyv formájában elfogadni. Nem látjuk be, hogy miért ellenezné bárki is a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvet hiszen ez szerepel a szerződésben is célként, és hogyha a belső piacra vonatkozó szerződéses rendelkezéseket nézzük, akkor nem csak az szerepel ott, hogy nem csak azt kell nézni, hogy a munkavállaló és a szakszervezetek tevékenysége ne ássa alá a belső piac működését, hanem a vállalkozók is olyan módon működjenek, hogy ezt ne akadályozzák a szolgáltatások keretében a dolgozók kirendelése, ide-oda mozgatása amúgy is ellentmondásos, hiszen nem a munkavállaló a szolgáltatás, tehát a szolgáltatást lehet mozgatni, és a dolgozók ezzel összefüggésben való kirendelése tisztázásra szorul a szerződés keretében. A szolgáltatási irányelv, a kirendelési irányelv és szolgáltatás szó értelmezése a szerződésben, nemzeti szintű intézkedések, és itt tovább vetődnek fel. Monti úr érdekes jelentést állított össze, nemrégiben áttanulmányoztuk részletesen, sőt a továbbiakban is tanulmányozni fogjuk. Felismeri azt a problémát, hogy a legitimációja, illetve a piac működése tisztázandó és garantálni kell ott látunk problémákat, ahol azzal foglalkozik, hogy a gazdasági szabadsági jogok és az alapvető jogok hogyan függenek össze. Különösen, mert szerintünk nem látja az általunk felvetett a kiküldetés irányelvel kapcsolatos problémákat. És nem vizsgálja, hogy a szöveg maga az ügyek által felvetett kérdéseket hogyan tudná egyértelműbben szabályozni. Valami vitarendezési mechanizmus lenne helyén való a szolgáltatási irányelv alapján, hiszen a Monti irányelvhez hasonló a szolgáltatási irányelv az áruk szabad mozgásáról, viszont a kiküldetés irányelv az egy teljesen eltérő irányelv. Úgyhogy ha vitarendezési javaslattal élnénk, akkor a bizottság és a tagállamok irányába már is jobb megoldás lenne a kezünkben. Egy korai figyelmeztetési rendszerünk alakulhatna ki, ami hatékonyabbá tenni ennek a területnek a szabályozását, és mm, talán ilyen fényben lenne érdemes vizsgálni a bíróság döntéseit. Viszont felmerül, hogy milyen szándékok húzódtak meg E mögött, illetve hogy a másodlagos joganyagban hogyan lehetne erősíteni az alapvető jogokat. Nyolc javaslatot is kidolgoztunk az irányelv felülvizsgálata számára. Nincs időm részletesen kifejteni, de a szakértői jelentésünk most készült el. Az ETUC szakértői munkacsoportja összeült, és megfelelő magyarázatokat hallgattunk meg, jogi véleményeket, és az angol, illetve a francia változat éppen tegnap készült el, ezt meg fogjuk küldeni. És önök elé fog majd kerülni. A kérdés az, hogy a bizottsági javaslat szerint egy rendelet megoldja -e ezt a problémát. Érdekes a javaslat a bizottság részéről. Ez azonban a végrehajtása helyezi a hangsúlyt. Én azt mondhatom, hogy a FIEK, illetve az WW, e a építőipari ágazatból a partnereink folyamatosan dolgoznak ezeken a kérdéseken, de Szilva úr említette ezeket az ügyeket, illetve a bizottsággal való egyeztetéseink, mi úgy látjuk, hogy nem pontosan a mi ügyeinkre hoznak megoldást. A a kiküldetés irányelve kapcsolatban, mert az egy maximum irányelv, adhatunk-e jobb védelmet, hatékonyabb védelmeket, védelmet és jogokat a munkavállalóknak. Ez a szerződés fényében való értelmezés függvénye, és a szerződés mondja meg, hogy ezen túlmutató és kedvezőbb intézkedések is hozhatók-e. Szerintünk ezt kell tisztázni, és mi nem vagyunk abban biztosak, hogy a, a korlátozó értelmezés a helyes. Aztán a közös és egyetemleges felelősség európai szinten az, ami szerintünk kívánatos, hiszen a határon átnyúló ügyeket a nemzeti jogszabályok nem tudják lefedni. És nagyon kényes területre érkezünk ezzel, mert úgy gondoljuk, hogy a rendelés, illetve a rendeletnek az elfogadása az legalább annyira nehéz lesz, mint a kiküldetés irányelvnek a felülvizsgálata. Tehát ilyen alapon akár a felülvizsgálat is vitatárgyát képezheti. De követjük a bizottság munkáját, és úgy látjuk, hogy jó indulattal állunk szemben, és ezt az ETUC, illetve a parlament részéről is ugyanígy érezzük. A közbeszerzésre szeretnék rátérni, nagyon fontos eszköz a közbeszerzés szabályozása sok tagállamban, és hátrányos hatásoknak lehettünk tanulni. A Rüffert esetben a kollektív szerződés kötés területén, illetve a tagállamok kollektív szerződés védelmi intézkedései területén. Az a véleményünk, hogy ezek először is a saját közbeszerzési irányelvünk ellen mutatnak, és mindenképpen a 94-es ILO egyezmény ellen hatnak, amely ugyanis előírja, hogy a közbeszerzésben a tagállamok tartsák tiszteletben a kollektív szerződéses előírásokat. Tíz tagállam ratifikálta az egyezményt, és várjuk a választ, hogy hogy tudják a bírósági döntéssel összeegyeztetni ezt. És ez egy nagyon fontos rendelkezés, mert a kollektív szerződést, mint eszközt helyezi védelem alá, és úgy gondoljuk, hogy Európa jövőjének ez az áloga, hogy a jövőben is így maradjon. Összefoglalva, nem adtam ugyan minden kérdésre választ, illetve talán visszatérnek majd egyes felvetések a munkáltatókkal való egyeztetéseink eredménye is talán érdeklődésre tarthat számot. Nagyon konstruktív és hosszú eh, vitákat folytattunk egy éven keresztül, de kellemes légkörben zajlottak, és eh, abban maradtunk, hogy nem tudunk egyet érteni ezekben a fontos kérdésekben. Ez azt jelenti, hogy nem folytatjuk a tárgyalásokat, feltétlenül folytatjuk az egyeztetéseket a mobilitással, a szabad mozgás jogával kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy folytatni kell ezeket a tárgyalásokat a kollektív szerződések védelmében és Európa jövője érdekében, de én nem látom, hogy a közeljövőben megállapodásra tudnánk jutni ezekben a fontos ügyekben. Elnök, köszönöm. És utolsó hozzászólóként a kérdések előtt Maxim Cseruti kapja meg a Business Europe képviseletében a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, urak és hölgyek, köszönöm szépen a meghívást, hogy a szociális partnerek összefoglalt jelentéséről beszélhetek ön, önöknek az Európai Bíróság, a Viking Lavár Rüffert és Luxemburg ügyek kapcsán. Itt vitatható döntésekről van szó, ahogyan látjuk is, hogy több fontos kérdésben jelentősen eltérnek a vélemények. Március 19-én zártuk le ezt a témát, és Andor biztos úr erre vonatkozó anyaga egy éven belül jelenik majd meg, a kiküldetési irányelvet, a Montiféle jelentés is e, elemezte és támogatja, a belső piacsal összefüggésben, e, a májusi változatban az Európai Bíróság kiegyensúlyozott döntést hozott szerintünk a bizottság kiküldetési irányelv értelmezésével összefüggésben hoztam magammal példányokat a jelentésből, és önök is nyugodtan betekinthetnek az anyagokba, ahogyan Kathleen említette, hosszú folyamat eredményei ezek, de mélyrehatóan elemeztük ezeket a kérdéseket, és abban állapodtunk meg, hogy nem értünk egyet fontos kérdésekben. De néhány olyan kérdést említenék, amiben a szociális partnerek egyetérthetnek. Először is a személyek, áruk, szolgáltatások mozgásszabadsága a belső piacon védendő, és a protekcionizmust meg kell akadályozni. És a vállalkozások szabad mozgása és az európai építkezés, a társadalmi fejlődés, a gazdasági növekedés záloga. A tisztességes verseny légkörét, környezetét kell megteremteni, ami azt jelenti, hogy hasonló szerepet betöltő szervezeteket hasonló szabályok alapján kell elbírálnunk. És végül is 04 a érintett az Európai Unió aktív életkorú lakosságából a kiküldetési irányelv által, és a szociális partnerek ezzel összefüggésben ezt figyelembe véve alkották meg a véleményüket erre mindjárt kitérek, de az utóbbi éveknek az európai parlamenti tevékenységét szeretném egy kicsit leírni. 2008-ban fogadták az utolsó kollektív megállapodásokról, szerződésekről szóló eh, jelentést itt a parlamentben, és abban úgy fogalmaznak, hogy a részleges eh, kiküldetési irányelv rendelkezéseket nem lehet kizárni, és a nemzeti eh, ágazati kapcsolatrendszert nem sértik a bírósági ítéletek. Az Európai Parlament felé szeretnénk azt bemutatni, hogy miért nem kell felülvizsgálni a kiküldetési irányelvet. Az egyik, hogy a sztrájkjog és a kollektív szerződéskötés joga az életben maradt, nem sérült. A bírósági ítéletek a Viking Laval ügyekben, ahogyan Szilva úr kifejtettem, első ízben ismerték el, hogy a sztrájkjog az Európai Unió egyik alapvető joga. Azóta fejlemények is történtek. 2009. decemberében a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és ezzel az alapvető jogok kartája elsődleges jogi aktussá vált. Tehát fontos értékelni ennek a jogi hatásait, mert ez egy komoly kihívást, és végül is az által említett kérdések kapcsán ez egy lényeges változás, és az LTUC e figyelmét is felhívjuk erre. Álláspontunk szerint nagyon sok eddig kifejtett aggályt ez alkalmas rendezni az Európai Unió elsődleges jogszabályaként. Az Európai Bíróság döntése úgy szól, hogy a sztrájkjog nem abszolút jogosultság, mert az élethez való jog, vagy a kínzás tilalma, mint alapvető eh, jog másképp működik, mint a sztrájkjog, tehát arányosan korlátozható, és az összes szabadságjog egymással összhangban eh, képes csak működni. És nem is olyan eh, a sztrájkjog. A sztrájkjog jobban mondva hasonlít a szólásszabadság jogához. Itt az európai parlamenti képviselők tudják, hogy azt is arányosan lehet alkalmazni. Az európai bíróság ítélkezésében ezt az arányosságot is figyelembe vették a kollektív akciók esetében. Több, tagállamot, több tagállamban vannak olyan jogszabályok, amelyek ugyancsak korlátozzák a, a jogot, illetve a kollektív fellépésnek a jogát. Tehát úgy látjuk, hogy azért nem tudtunk egyetérteni az LTUC-vel, e mert egy darabig kerülgettük azt a kérdést, hogy a gazdasági eh, jogok és a társadalmi jogok között nincsen hierarchia, és végül is arra kellett, hogy jussunk, hogy számunkra ma a gazdasági szabály, eh, szabadságjogokat korlátozzák az európai jogszabályok, a nemzeti jogszabályok, és ezeknek a kölcsönhatásai. Tehát a gazdasági szabadság jogok nagyon sok kondícióhoz kötötten érvényesülhetnek csak. És az Európai Bíróság határozata pedig úgy szól, hogy arányosan alkalmazható a kollektív fellépés, tehát nem zárják kölcsönösen ki egymást, de egymáshoz kell, hogy alkalmazkodjanak. Hogyha nem találunk kompromisszumot, akkor az arányosság elve a követendő. A az érintett tagállamok intézkedései a bírósági ítéletek nyomán nem gondoljuk, hogy a szakszervezet sztrájk jogát veszélyeztetnék. Hatékonyabban kell végrehajtani a kiküldetési irányelvet, és a, az ágazati kapcsolatok területén erre figyelemmel kell lenni. Például a Laval ítélet a svéd helyzetre azt jelenti, hogy a minimálbér, illetve a kollektív szerződéseknek a e, jogosultságai nem tudnak kellő hatékonysággal érvényesülni, és ezt az átláthatósági problémát most már igyekeznek megoldani Svédországban, de az alapvető elemeket ez nem kérdőjelezi meg a kollektív szerződések megkötése területén. Úgy gondoljuk, hogy az érintett tagállamok elvégezték a szükséges munkát, tehát lehetséges most már értelmezni a kiküldetési irányelvet ezekben a tagállamokban. Álláspontunk szerint nem kell emiatt felülvizsgálni a kiküldetési irányelvet, ez a második fő állításom. És kényes az egyensúly a szolgáltatások határon átnyúló nyújtásának a szabadsága között, valamint a versenyt ösztönző gazdasági környezet és a dolgozók kiküldetéssel járó jogosultságai között. Szerintünk ez megvalósul, tehát továbbra is ösztönözzük a szolgáltatások határon átnyúló biztosítását, de nem veszélyeztetjük a gazdálkodók, illetve a tagállamoknak a tevékenységét és a jogosultságait sem. A tisztességes versenyt egységes szabályokkal tudjuk elősegíteni. A más tagállamban kiküldetésben dolgozók esetében arról van szó, hogy ugyanazok a szabályok nem tesznek különbséget a gazdasági társaságok között. Tehát egyenlő elbánásban részesülnek a kiküldetési irányelv alapján. Nem a munkavállalók között érvényesül ez az alapelv, hanem az egyenlő bánásmód itt a gazdálkodókra érvényes és megfelelő védelmet kell biztosítani az adott tagállam szabályai szerint, ideértve a minimál bért is a munkavállalók számára. Ez szokatlan európai szinten, hiszen az Unió nem szól bele a tagállamok minimál bér rendelkezéseibe és a kollektív szerződéses rendelkezésekbe. De ez itt egy koordinációs irányelv, úgyhogy ezért foglalkozik ezzel is. Szerintünk a bírósági ítéletek nem sérték ezt a kialakult egyensúlyt, tehát nem kell felülvizsgálni meg kell vizsgálni, hogy a szabályok lényegét az irányelv alapján hogyan lehet átültetni a nemzeti gyakorlatba. Szükség van ennek érdekében a tagállamok között az, a közigazgatási együttműködés javítására. A cégeknél, illetve a cégek között meg kell vizsgálnunk a munkavégzési körülményeket, illetve a dolgozók helyzetét. Ez az irányelv végrehajtásának az egyik alapfeltétele. A végrehajtás és számunkra ez is fontos, nem jelenthet túlzott mértékű terhet a, a vállalatok számára hiszen az Európai Bíróság sem hozhat olyan ítéleteket, amelyeket bizonyos államokon elfogadhatnak, másikban pedig nem. A kiküldetésről szóló irányelvet átültették bizonyos tagállamokban. Ezeknél úgy történt meg az átültetés, hogy alapvetően nem vizsgálták meg a saját ö, ö, munkavállalói védelmi rendszereiket. Mindenképpen összpontosítanunk kell az administratív együttműködésre. Nem foglalkoztam bizonyos kérdésekkel, amelyek a munkaülésünk előtt felmerültek. Egyébként pedig szívesen vállalom, hogy ezekre kitélek majd a, az eszmecsere folyamán elnök, köszönöm szépen nagyon hasznos, hogy ezekre a kérdésekre majd ki fog térni. Nyilván várható, hogy további kérdések is felmerülnek, még mielőtt a tagjainkat ö, ö, felkérem, hogy szólaljanak fel. Ö, mondanám, hogy fogalmazzák meg a kérdéseiket. Lóvixen úr az első, aki kérdésekkel él. Köszönöm szépen. Szerettem volna egy köszönettel kezdeni a hozzászólásomat. Köszönöm ezeket az értékes felvezetést. A, a Viking Lava, Rüffert és Luxemburg ügyekben hozott ítéleteket nagyon sokszor nagyon intenzíven vitatták, érdekelt a magyarázat. Ugye adva van egy olyan helyzet, ahol esetleg fenyegetésnek vannak kitéve a szakszervezetek. Vannak bizonyos országok, eh, ahol az ítéleteket betartják, ezek úgy tűnik, hogy az ILO egyezményeket megsértik ezzel, eh, hiszen rá kényszeríték a, a munkavállalókat arra, hogy olyan árakat fogadjanak el, amelyek közelében sincsenek a tisztességes fizetéseknek, béreknek. Mi Svédországban sok évet töltöttünk ezeknek a dolgoknak a megvitatásával, és hát úgy tűnik, hogy valóban egy csomó embert kizsákmányoltak, enyhén szólva komolytalan adók. Most pedig arról beszélünk, hogy az irányelv nyomán hogyan válhatnak rosszabbá a dolgok, pedig az irányelvnek a célja elvileg az, hogy védje a dolgozókat, Hárítsuk el az akadályokat a jobb körülmények megvalósítása elől. Mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy mennyire lehet limitálni a, a szakszervezetek befolyásának határait. <coughs> nálunk még az egyenlő munkáért, egyenlő bért elvét sem könnyű megvalósítani. Ezeket a hiányosságokat, amelyek az ítéletek után még továbbra is megmaradtak, mindenképpen orvosolnunk kell. Tudjuk ezt. <coughs> Most nem tudom, a Business Europe, illetve a bizottság most komolyan meg akarják oldani ezt a problémát, illetve azt a problémát, hogy vannak komoly és komolytalannak minősülő cégek, és ezek konkurálnak egymással. Mindenképpen az a lényeg, hogy egyforma körülményeket teremtsünk. Azt se tudom, hogy a bizottság most mit szeretne, hogy ratifikáljuk az ILO egyezményt, és ezt alkalmazzuk is a gyakorlatban. Most az az EU jogszabályai pontosan ezen egyezmény ellenében hatnak. Később fel kéne lépnünk olyan országok ellen, akik nem tesznek eleget az egyezménynek, például Albánia, Zimbabwe és Korea, stb. Elnök, Sajnálom szűkös az időnk, amennyiben válaszolni akarunk. A kérdésekre akkor minden felszólalót arra kérem, hogy fogja rövidre, és nagyon konkrétan fogalmazzon. Maximum másfél percet kapnak a felszólaló Krisztensen úr. Elnök asszony, köszönöm a szót. Amikor Dánia megváltoztatta a szabályokat, akkor az volt ennek az oka, mert a Dán e, munkaerőpiaci modellre kihatott a bírósági ítélet. Ez e, olyan kérdés volt, amelyre az, a munkaadók és a munkavállalók e, egyaránt rá kellett, hogy bolincsanak. Ha jól értettem az elhangzottakat, akkor a belső piaci szabályozás a horizontális szociális klauzulával, illetve az alapjogi kartával együtt ez tulajdonképpen már nem magasabb mint a, a dolgozók jogaival kapcsolatos jogszabály. Tehát, ha jól értem, hogyha egy kiküldött, kiküldött munkavállalónál ö, ö, rossz munkakörülményeket és rossz bérezést ajánlanak, alkalmaznak abban az országban, ahol a munkát végzi, akkor ilyen esetekben a jelenlegi jogszabály vajon tisztázza-e a helyzetet? Mert nem fogadható el, hogy egy ország ilyen eh, módon eh, kapjon támadást a munkaerőpiac ellen. Clark úr, elnök úr, elnök asszony, eh, én kérdés, nekem kérdéseim vannak a szabad mozgásról szóló, illetve a kiküldetésről szóló irányelv rendelkezésevel kapcsolatban nálunk az Egyesült Királyságban még a római szerződés előtt szabadon mozogtak az emberek. Igazából itt, amiről ez az irány elv szól, ez nem emberek, hanem ember tömegeknek a mozgását próbálja megszabályozni. Na most a kiküldött munkavállalók esetleg kevesebbért kell, hogy dolgozzanak, mint az adott országban érvényes minimum, minimál bér. az a kérdés, -e, hogy vajon arról van-e szó, hogy nagyszámú munkavállalót mozgatunk, anél úgy, hogy ezzel tulajdonképpen ne veszélyeztessük a nemzet, nemzetállam ö, alapjainak a létét. Figueréta úr. Muito obrigada. intervenções. Köszönöm szépen. Érdeklődve hallgattam a felszólalásokat, és ezek alapvető kérdéseket vetettek fel számomra, amelyekre még nem találtunk választ sem a szerződésben, sem pedig a kiküldetés irányelvben. És azokban a válaszokban sem, amelyeket az Európai Bíróság adott ezekre a kérdésekre. Mert amit túlértékelnek, az pontosan a vállalatok joga a munkavállalók jogaival szemben. Ezt a kérdést különböző képpen alkalmazzák, de el kell ismernünk, hogy az azonos bérezés, az azonos jogok elve, az európai szociális modell védelme ehelyütt kétségbe vonódik. Ahogy mondtam, itt a szociális dömping kérdése merül fel, és az Európai Bíróság ítéletei azért, ezekre azért hivatkoznak, hogy ezt megvédjék, ugyanakkor a kiküldetési irányelvet nem helyesen alkalmazzák, és nehézségek vannak most a Lisszaboni szerződés értelmezésével kapcsolatban is. Hogyha ezt az egész kérdést még részletesebben megvizsgáljuk, akkor elmondhatom, hogy az egyetlen megoldás az, hogy a Lisszaboni szerződésbe beleírjuk, hogy a munkavállalók jogait nem lehet kétségbe vonni. A vállalatok szabad mozgása joga által, sem pedig a szabad verseny elve által. A szabad verseny és a vállalkozók jogai szintén világos határokkal kell, hogy rendelkezzenek, és ezeken a határokon nem lehet túllépni. Így módon nem lehet veszélyeztetni a munkavállalók jogait, és nem lehet ezeket korlátozni. Ez kell, hogy legyen az alapvető kérdés, amit a szerződésben kellene tisztázni. Ezt azonban nem tisztáztak, és mivel ez nem történt meg, éppen azért találjuk most magunkat szembe ezekkel az értelmezési problémákkal, pontosan most a válság idején. Mindig problémák vannak a munkavállalók jogaival, és természetesen nem tudom elfogadni azokat az érveket, amelyek az irányba hatnak, hogy ne változtassunk a kiküldetési irányelven, és azt sem tudom elfogadni, hogy ezen a helyzeten nem lehet változtatni. Azt hiszem, hogy most a bizottság tér felén van a labda, hogy tegyen valamit, hiszen a bizottság felelős ebben a kérdésben. Azt hiszem, hogy nem lesz egyesség, annak alapján is mondom ezt, amit hallottam a szakszervezetektől, tehát most a bizottságnak kellene kezdeményezni, egy javaslatot kellene beterjesztenie, amely megakadályozza, hogy a szociális dömping jelenségének végét, véget vessünk, és a munkavállalók jogait végre védeni tudjuk. Igen, létezik egy szociális modell Európában, de ennek ellenére bármit meg lehet tenni. Nem, ez nem így van, nem lehet bármit megtenni. Tehát a végén még olyan helyzetbe kerülünk, mint az ázsiai országok. Uh, Mr. Farber. Farber úr. Samozřejmě, že souhlasím s argumenty, které tu přednesl. Egyetértek a bemutatott érveléssel. Nagyon rövid leszek. 90-es években létrejött a munkaügyi, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, meghatározták a sztrájkhoz való jogot, a kollektív tárgyaláshoz való jogot, valami lé, valamennyi lépés, amelyet követünk a bizottság részéről is az elmúlt ciklus során, most ezek a lépések arra irányultak, hogy a hogy a szakszervezeteket eltakarítsák a kormányok útjából. Beszélünk a versenyképességről, beszélünk a KKV-król. Nos, egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Mondjuk ki nyíltan, hogy a szociális Európa lassan-lassan eltűnik, és a szakszervezetek feleslegesek. De aztán ne csodálkozzunk, hogy hogyan zajlanak az európai parlamenti választások, és hogy ne csodálkozzunk azon, hogy az emberek miért nem vesznek ezen részt, mert nem hisznek az európai projektben. Thank you. Köszönöm. Hawking asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is rövid leszek. Először is Köszönöm a három felszólalót, aki felvezette az anyagot. Rendkívül bonyolult a kérdéskör. Az ítéletek kapcsán sok mindent olvastam, és sokat kell még olvasnom, mert rendkívül bonyolult az ügy. A bizottság a délelőtti nyilatkozatában azt mondta, hogy a rendeletnek, ha majd ha létrejön, meg kell oldani a problémákat. Azonban a legfontosabb kérdés, hogy definiáljuk a problémát. És szerintem a felek pontosan e tekintetben nincsenek egyetértésben egymással. Mondják el nekünk, hogy melyek a nézetkülönbségek az, az esetben, mikor a problémák azonosításról van szó. Mm. Aztán elhangzott, hogy a, az, a gazdasági problémák és a, a, a fellépés hierarchia, fellépés lehetősége között nincs hierarchia. Azt hallottuk, hogy a sztrájkhoz való jog nem egy abszolút jog, felteszem tehát a kérdést, a szolgáltatási jog az egy abszolút szabadság-e? Lehet, hogy erre most nem jut idő, és majd meg is találom a választ máshol, de felteszem a kérdést. Azt mondták, hogy Svédországban változott a, a jog. Na most hogyha mondjuk holnap egy újabb uh, laval ügy lenne Svédországban, akkor mi lenne a vár... milyen változások lennének, Szerkesz úr? Gracias, señora presidenta. Gracias a los tres intervinientes. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a az előadóknak is. Valójában nincsenek kérdéseim a felszólalókhoz, mert eléggé világos volt az álláspontjuk, de a bizottság képviselőjehez lenne egy kérdésem. Egyrésztről jó lenne, hogyha nem felolvasást hallanánk, ha nem szabadon beszélne az előadó. Jó lenne ezt a szöveget később megkapni, hogy ezt nyugodtan át tudjam olvasni. Egy pontról ejtenék még szót, ami véleményem szerint alapvető. Hogyha jól értettem, akkor a bizottság képviselője arra utalt, hogy hogy az ítéletek a munkavállalók jogait egyáltalán nem esek el. Ez nem így van, hogyha meghallgatjuk a munkavállalók szervezetét, illetve meghallgatjuk azt, amit az író mondott. Németországban, Svédországban a helyzetet ismerem a munkavállalók jogait, a mm, különböző kollektív tárgyalások helyzetét. Nos, azt hiszem, hogy ezen ítéleteknek jelentős kihatásuk lesz mindenre. A 107-es jegyzőkönyv fényében is a szakszervezeti jogról. Ez pontosan a sztrájkjog alapját képezi. És ebben olyan dolgok szerepelnek, amelyek az jogban nem. A letelepedés szabadsága is nagyon fontos pontként hangzott el. De nem utaltak arra, hogy a sztrájk jog kifejezetten említésre kerülne ebben a szövegben, ezt mondja az író. Szeretném tehát a bizottság képviselőitől a következőt megkérdezni, hogyha azt mondja, hogy az átdolgozást sem zárja ki, de másrésztről viszont azzal érvel, hogy erre igazából nincs is szükség. Nos, igaz, hogy ez az ügy bonyolult, még több tanulmányra van szükség, és méreható elemzésre, de hogyha így beszél, tehát mindaz, amit mondott, az az átdolgozás ellen szól, akkor tényleg felteszem a kérdést, hogy Végülis mi a helyzet ezzel az irányelvvel? Talán lehet, hogy itt igazából csak alkalmazási problémáról van szó. Hogyha az alapvető munkavállalói jogokat érintik a tagállamokban, akkor itt azt is el kell mondani, hogy, hogy az irányelv összefügg az alapjogi kárta alapelveivel is, és erről is vitázni kell. Itt nem elegendő egy végrehajtási rendelkezést kibocsájtani, világosságra van szükség ezekben a kérdésekben, de hogyan lehet az ítéleteket úgy megmagyarázni, hogy a szabályokat nem változtatjuk meg? És végezetül elhangzott, hogy a tagállami rendelkezések megoldják a problémákat, nem éppen ellenkezőleg. Ez az irányelv, elnök asszony, akár szereti, akár nem, azt hiszem, hogy átdolgozást igényel. És végül Kofuráti úr eh, kapja utolsóként meg a szót, hogy kérdezzen. Köszönöm, elnök asszony. Ezen utóbbi napok során nagyon sokat dicsérték Mário Monti bizottságnak benyújtott szövegét. Ez a szöveg legújabb, leginnovatívabb részének alkalmazása esetén azt hiszem, hogy elkerülhetetlen nem csupán néhány kiigazítás az irányelven, hanem ennek az irányelvnek a radikális megváltoztatása, mert azt hiszem, hogy nincsen belső piac, hogyha nincs meg az az egyensúly, amit Monti kér, a gazdasági jogok és a munkavállalók jogai között. Mert ezen egyensúly nélkül elkeret, elkerülhetetlen a dömping, mert a mobilitás, a szociális képviseleti modellek, vagy akár a már megszilárdult jogok különbségével szembesült minket, amelyek a különböző országokban évtizedek alatt megszilárdultak és kialakultak. És van néhány kapcsolat, amely mostanában már objektíve, objektíve vált. Hogyha elismerjük, ahogyan ez szükséges is, a kollektív tárgyalásokhoz való jogot ugyanakkor el kell ismernünk a sztrájkhoz való jogot, valamint a megfelelő módozatokkal a képviselethez való jogot is, mert a kollektív tárgyaláshoz való jogot alkalmazni kell a munkavállalók részéről. A, kollektív tárgyalás azt vonja maga után, hogy a vállalatok és a munkavállalók egyenjogúak kell, hogy legyenek a konfliktusok esetében is, amelyek ezen kapcsolatok természetében rej, rejlenek. És ez kapcsolódik a sztrájkjoghoz is. Tehát, hogyha ezeket a szempontokat nem vesszük megfelelően figyelembe, akkor fennáll annak a veszélye, hogy támogatjuk az egységes piacot, annélkül, hogy megfelelő eszközök lennének ehhez. Köszönöm szépen. Én magam is egész röviden kérdeznék a végrehajtási rendelkezésekről. Nem sok időnk maradt. Az említett irányelv vonatkozásában szeretném megkérdezni, hogy a végrehajtás az hogyan történik. Lehet, hogy valóban célszerű felülvizsgálni, de amíg nem tudjuk, hogy végrehajtható-e, azt sem tudjuk, hogy felülvizsgálatra szükség lesz-e. Csak néhány percünk maradt, úgyhogy fejenként egy-egy percet adok az ETUC képviselőjével kezdve. Köszönöm. Ezt az egy percet én arra használom fel, hogy ráerősítsek, hogy szerintem Harkin asszony kérdései igen relevánsak, és ki kell rájuk térni. Még várom azt a pillanatot, hogy feltegyék az feltegye valaki azt a kérdést, hogy még az abszolút jog, bár még az élethez való jog is adott esetben vitatárgyát képezheti. A bíróság egyensúlyról beszél, mindenki egyensúlyról beszél, de én nem látom be, hogy miért szükséges ez, hiszen mi itt szakszervezeteket képviselünk, munkavállalókat képviselünk, és egy határon átnyúló helyzetben igyekszünk képviselni a munkavállalókat. És ahogy ezt tesszük, ugye azt mondjuk, hogy a munkavállalók között egyenlőséget szeretnénk az országainkban, mert hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor a bevándorlók ellen fordulhat a társadalom, és szeretnénk ezt elkerülni. Legyenek nyitott határok, jól működő belső piac, ezért szeretnénk fellépni. És aztán azt mondják, hogy a szolgáltatások és a vállalkozások mozgásszabadsága ellen hat mindez. De ugye egy vállalat átköltözhet a határ túloldalára, átteheti a központját, semmi kifogásom, de a szerződés alapján védelmet kérhet azok ellen, akik az útjában állnak. Hát ez, ez itt a problémás kérdés. A szociális intézkedések megspórolása, a mögöttes indok, a kollektív szerződés be nem tartása, a mögöttes indíték. Helsinki-ből Tallinnba költözni, nincs más indoka a vállalkozásnak, mint hogy ott alacsonyabbak a bérek. És hogyha ez ellen mi igyekszünk fellépni, akkor azt mondják, hogy a szerződéssel ellentmondásba ke- kerülünk. Én nem értek egyet, Hárkin asszony nagyon helyesen mondta. Elnök, Szeruti adom meg a szót. Nagyon helyesen hangzott el, hogy a gazdasági szabadságjogok és a kollektív fellépés közötti arányokról van szó. És a bíróság ennek az egyensúlynak a megteremtésére törekedett. Az ETOC viszont azt mondja, hogy a munkavállalóknak a jogosultsága, a kollektív fellépés az felülbírálhatja a gazdasági jogosultságokat. Ezt a bíróságtól várjuk, hogy adjon útmutatást aztán egy másik kérdés, hogy milyen körülmények között alkalmazandók a kiküldetés irányelvben rögzített szabályok. És az egyensúly kulcs összetevője, hogy itt vállalkozásokról van szó, és nem egészen világos, hogy minden cégre milyen körülmények között alkalmazható mindez, mert nem mindenhol van kollektív szerződés, és ehhez alkalmazkodni kell. Tehát a bizottság munkája arra irányul, hogy feloldja ezt az ellentmondást, kétértelműséget. Aztán egy következő kérdés, hogy amikor van általános kollektív szerződés, akkor a főszabályokon túlmutató védelmet is lehet-e biztosítani. Az általánosan alkalmazandó normákon túlmutató védelmet is eh, kiharcolhat-e a szakszervezet a kiküldetési irányelv értelmezésében az ETUC-vel ezeket a nézeteltéréseket rögzítettük. Ezeket részben már sikerült is feloldani kielégítő módon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a végrehajtást kell javítani, ezzel kell foglalkozni. Elnök, végül a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Nos, a legkönnyebb a kérdések közül az, hogy az írásbeli változata is elérhető lesz a nyilatkozatomnak? A válasz igen. Több hozzászólás azt feltételezte, hogy a kiküldetésben dolgozók bére jóval alacsonyabb az adott tagállam minimál béréhez képest. Erre még várjuk a bizonyítékokat a kiküldetésben dolgozók helyzetéről szeretnénk egyértelmű képet kapni, és ehhez bizonyítékokat, adatokat szeretnénk kapni. Nyilván az elv az, hogy a szociális dömpinget kell elkerülni a minimum e, bér, a munkaidő, az egészségügyi, munkabiztonsági e, kérdések tekintetében nem lehet eltérni a nemzeti minimumtól. És ezt kétféleképpen lehet meg, e, megoldani, vagy jogszabályjal, vagy kollektív szerződéssel. És az irányelv egy dolgot viszont nem tesz, hogy a nem általánosan kötelező kollektív szerződésekben rögzített béreket nem írja kötelező minimálbérként elő. Miért? Mert külföldi vállalkozások a kiküldött dolgozóknak többet kéne, hogy fizessenek, mint a belföldi vállalkozások, a nemzeti vállalkozások, olyan esetben is, amikor a kollektív szerződés nem vonatkozik erre. És ez az esélyegyenlőség elvét sérti a nemzeti, illetve a külföldi vállalkozások vonatkozásában, hogyha kiterjesztjük a nem általános kollektív szerződéseknek a hatáját. A tagállamok többségében azért nem probléma ez az irányelv, mert az a főszabály, hogy a kollektív szerződések nem a kollektív szerződések több tagállamban általánosan értendők, eh, alkalmazandók, és ezért ez nem okoz problémát. Ott viszont, ahol nem általános a kollektív szerződésnek az érvénye, ott eltérések adódhatnak. És ami az ILO véleményét illeti, ez nem az ILO hivatalos álláspontja, hanem csak egy szakértői csoportnak a eh, véleménye. Az Egyesült Királyságban konkrét helyzet alapján és a sztrájk törvény értelmezése alapján az utóbbi időkben ez a szakértőbizottság már több ajánlást is kibocsátott. Viszont nyilvánvaló, hogy amikor olyan elvekkel kerülünk szembe, amelyek az elsődleges joganyagban szerepelnek, tehát a szerződésben, a kartában, akkor megfelelőségi probléma nem merül fel, de a megfelelőség a másodlagos jogszabályok és a gyakorlati alkalmazások vonatkozásában már megjelenik. Tehát az alapvető szociális jogok és a gazdasági szabadság jogok ugyanazon szinten védettek az elsődleges jogban. jogban. Hogy lehet ezt feloldani? Másodlagos jogszabályokban tegyük ezt, ezt megtehetnénk, de az a probléma, hogy a szerződés az EU-nak nem ad ilyen jogosultságokat. Tehát sztrájkot nem szabályozhat az Unió. Ez a, a 153-as cikk ötös bekezdésének a konkrét rendelkezése. És Szerkász úr, ezért nem fogalmazhatunk olyan egyértelműen, mint ami esetleg elvárható lenne ezen jogosultságoknak a vonatkozásában, mert a hatásköröket figyelembe kell venni. A Monti jelentés ajánlásaik mindenképpen figyelmet és közelebbi vizsgálatot igényelnek, és ezt nem is hagyjuk majd figyelmen kívül. Tehát a végleges megoldásunkban szerepet kap. Az irányelv kapcsán három lehetőség, elnök, sajnos végére értünk az időnknek. Kérnénk szépen, hogy küldje írásban is el nekünk az itt elmondottakat. És a hozzászólók, kérdezők felvetéseire is ilyen formában várjuk a választ. A tolmácsokra is tekintettel sajnos nem hosszabbíthatjuk a meghallgatásnak az idejét, bár egyébként rendkívül izgalmas és érdekes volt, amit itt hallhattunk. Elnézést kérek, hogy itt meg kellett rövidítenem a hozzászólások a vita menetét, és köszönjük a részvételt. A következő ülés június 23-án, illetve 24-én következik, és 23-án délután 3 órakor kezdődik. Köszönöm.